Mes chers collègues, je vous demande de prendre place. Kedves kollégák, azt kérem, foglaljanak helyet. Et de faire silence. És maradjanak csendben. Hogyha helyet foglalnak, akkor elkezdhetjük a munkát. Immédiatement. Azonnal. Euh, nous, nous tenons une réunion qui est un peu... Kicsit szokatlan ez a mai ülés, elő. A hely is szokatlan, az idő is szokatlan. 17 óra, 14 óra 30-tól 17 óra 30-ig találkozunk, és nagyon sűrű a napi rendünk. Ismerik azokat az okokat, hogy miért dolgozunk ma délután, és miért itt. Azért, mert tegnap délután óta az időnket a parlament közi konferenciára összpontosítottuk az európai szemeszterről. Ezt a három illetékes ECON, a foglalkoztatási és költségvetési szakbizottság együtt szervezte. Ma nem lesz időnk arra, hogy ennek az értékelését elvégezzük, ezt majd legközelebb. Rengeteg információt tudunk majd ebből az ülésből következtetésként levonni. Ma délutánra 15 órára ráadásul egy meghallgatást is szerveztünk az Európai Parlament költségvetésért felelős két alelnöke találkozik a főtitkárral. Meg fogjuk szakítani a munkánkat ezért 15 órakor, hogy elég időt szánhassunk erre az ügyre. Direkt Vogan jelentéstevőnk remélhetőleg, ha már még az ingét is leveszi most, hogy így neki állt vetközni a nadrágját, megtartja, és majd beszámol nekünk arról, hogy mi történt ezen az ülésen. De most visszatérve a mi napi rendünkre, ez elég sűrű. Először is el kell fogadni a napi rendet. Hogyha nincs ellenvetés, akkor én ezt elfogadottnak is tekintem. És azt javaslom, hogy rögtön ugorjunk a szavazásra. Remélem, hogy a szavazást 15 óra előtt be tudjuk fejezni. Azonban, ha nem, akkor megszakítjuk a szavazást, és 15 óra után folytatjuk. Álvaro úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Még a szavazás előtt egy kis utalás mert előzetesen nem volt világos az A kompromisszumban a szavazólistán az szerepel, hogy hármas módosító indítvány az én részemről Branden és Lyon képviselők részéről a kompromisszumban benne foglaltatik. Ezt nem láttam a megbeszéléseinkben, a néppárt egy szóbeli módosítót akar itt bevinni, éppen ezért kérem, hogy külön szavazzunk a hármas módosító indítványról. Jó. Akkor ez azt jelenti, hogy mindenki egyetért abban, hogy megkezdhetjük a szavazást? Jó, akkor kezdjük. Mégpedig Giovanni Lavia jelentésével, és kaptam egy kérést, hogy külön részenként szavazzunk a hármas módosító indítványról. Ezért először a kompromisszumot bocsátom szavazásra, igen, és utána pedig a hármas módosítót, jó? Egyetért az előadó, akkor hogyha itt van a kártyájuk, kivételesen az enyém itt van, akkor használják a kártyájukat, hogyha nem hozatták ide még, és esetleg az ülés elején nincs mindenkinél itt a szavazókártya, akkor jelezzék ezt. Tehát a nagy A kompromisszum mellette. Köszönöm ellene. Egy. Tartózkodás. Elfogadtuk, de nem tartozik bele a hármas módosító mellette, a hármas módosító indítvány mellett kiszavaz, Köszönöm. Ellene? Ajaj, akkor ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Megnyitom tehát. Egy plusz szavazattal több lesz majd. Mit csinál az a frakció, akihez én is tartozom? Instrukciót kérek. Segítség. Jó, akkor én most szavazhatok? Jó. Lezárom a szavazást. 18 igen, plusz 1, tehát 19, 16 nem szavazott egy tartózkodás mellett elfogadtuk. Gratulálok Álvaro úrnak. Hatos módosító Miguel Portás mellette, az eladó ellenzi Miguel Portás módosítóját ellene, a többiek tartózkodás két igen, két tartózkodás, tehát elutasítottuk. Hetes, Álvaro, az jelentést ellenzi mellette. Köszönöm, ellene. Köszönöm, elutasítottuk. Jelzik nekem, hogy én nem szavazhatok, hiszen a néppárt háromszoros többségben nyolcas módosító jelent től egy szóbeli kiegészítése az előadótól, ami az acknowledges szót az understands szóval helyettesíti. Nagyon jelentős ez a nüansz. Mellette. Köszönöm. Ellene. Kettő. Tartózkodás. Elfogadtuk. B. Kompromisszum az előadótól. Mellette. Köszönöm. Ellene. Köszönöm. Tartózkodás. Elfogadtuk. Így közvetlenül tovább léphetünk a C kompromisszumra. Jó, mellette. Köszönöm. Ellene. Andrászen asszony, tartózkodás. Kettő, a GUE részéről elfogadtuk. A négy következő módosító indítvány, tehát átugorhatjuk a 17-esre, ugrok tovább Alvaro úrtól, amely hez szintén szóbeli kiegészítés érkezett az acknowledges therefore that efforts need to be made to further strengthen EU funding supporting growth efforts mellette. Köszönöm. Ellene. Köszönöm. Tartózkodás. Elfogadtuk. 18-as Andrészen asszonytól, ez kompatibilis, de a jelentést ellenzi mellette. 3. Ellene. Többség. Elutasítottuk. 19-es Paul Rübig és Monika Holmeyer részéről. Itt is szóbeli kiegészítés érkezett. Ez törli a mondat végét. Mellette. Köszönöm. Ellene. Köszönöm. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ezzel a szóbeli kiegészítéssel 20-as módosító indítvány. Ez is kompatibilis, de a jelentéstevő nem szereti mellette. Köszönöm. Ellene. Köszönöm. Tartózkodás. A többség ellenezte. 21-es jut a Haug részéről, Ez sem szereti az előadó mellette. Köszönöm, ellene. Ugyanaz a többség, tartózkodás a többség elutasította. 22-es Miguel Portes részéről egy új bekezdés, amit az eladó nem szeretne, mellette. Köszönöm, ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 23-as Andrásen mellette a jelentést ellenzi, 3 ellene, köszönöm, tartózkodás, elutasítottuk. 24-es Alvaro úr részéről támogatja az eladó is mellette. Ellene, köszönöm, tartózkodás, elfogadtuk. 25-ös Vertman asszonytól ellenzi az eladó mellette. A szocialisták is, hoha, nagyszerű, ellene. Na jó, ellenőrizzük, ellenőrizzük. Én nem szavazok. Megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 18 igen, 15 nem szavazat érkezett, három tartózkodás, tehát elfogadtuk. 26-os Helga Trüpper részéről a jelentés itt is szóbeli módosítással élt. A sustainable szót beszúrta, és törölte a which continues to focus on non-sustainable activities sort mellette. Köszönöm. Ellene. Kettő, tartózkodás. Elfogadtuk. A szóbeli kiegészítése 27 Helga Trüpper részéről, ellenzi az eladó, mellette. 3, 4, ellene. Köszönöm, tartózkodás, elutasítottuk. 28-asság a trüppeltől, a jelentéstevő ellenzi, mellette. Ugyanazok, ellene. Ugyanazok, tartózkodás, ugyanaz az eredmény, elutasítottuk. 29-es jelent femtől, mellette az előadó ezt is ellenzi, ellene, ellenőrizzük. Azt hiszem, talán elutasítottuk, de megnyitom a szavazást, és én nem szavazok. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 12 igen, 23 nem szavazat érkezett, tehát valóban elutasítottuk. 30-as Angelika Wertmantól, ez kompatibilis, és a jelentéstevő támogatja mellette Köszönöm ellene. Senki. Tartózkodás. Elfogadtuk, mégpedig egyhangulag. 31-es. Új bekezdés. Klute úr és Miguel Portástól. Mellette. négy Ellene. Többség. Tartózkodás. Elutasítottuk. 32-es. Jelen Fern. Elfogadható az előadó szerint hogyha a welcomes kifejezést takes note off-al helyettesítjük mellette. Köszönöm ellene. Köszönöm, tartózkodás. Elfogadtuk. Azt mondják nekem, hogy a 33, 34, 35-ös módosító indítványokat visszavonták a szerzők. Valóban nagyszerű, akkor köszönöm. A 36-os következik Miguel Portes tollából a jelentéstevő nem, maga a szerző a, módosította a led to a drastic drop in several member states kifejezése. Szeretné megtartani az utolsó mondatot. Nos tehát, az ezzel a kiegészítéssel, illetve az utolsó mondat megtartásával Portas úr ez a, jelen, ez, ez a ö, Portas úr javaslata mellette. Jó. Ellene. Köszönöm. Tartózkodás. Hát nagyjából ugyanaz az többség, mint az előbb, úgyhogy elutasítottuk a 37-es Andreasen asszonyé. Kompatibilis mellette. Köszönöm ellene tartózkodás elutasítva. 38 Vertmán asszonytól. Ezt is ellenzi az eladó mellette. Ellene. Köszönöm. Ugyanaz a többség, mint az imént, elutasítva. 39-es Monika Holmeyer részéről támogatja a jelentéstevő mellette. Köszönöm, ellene. Köszönöm, tartózkodás, elfogadtuk. 40-es Helga Trüppeltől, ez is kompatibilis, de a jelentéstevő ellenzi mellette. Köszönöm, ellene. Köszönöm, tartózkodás, elutasítottuk nagy többséggel. D. Kompromisszum következik. Giovanni-tól mellette. Köszönöm, ellene. Köszönöm, tartózkodás, elfogadtuk, úgyhogy tovább léphetünk a 44-es módosító indítványra Miguel Portástól mellette. A jelentéstevő ellenzi. Köszönöm. Ellene. Köszönöm. Tartózkodás. Elutasítottuk. 45-ös Claudia Morganti. A jelentéstevő ellenzi. Mellette. Köszönöm. Ellene. Köszönöm. Tartózkodás. Elutasítottuk. 46-os Jörántól. Ez kompatibilis. És a jelentéstevő támogatja. Mellette. Köszönöm. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. E kompromisszum következik Giovanni Laviától mellette. Köszönöm ellene. Köszönöm, tartózkodás, elfogadtuk, így tovább léphetünk az 51-esre, jelen fenn részéről. Új bekezdés támogatja az előadó, és mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 52-es Andrészen asszonytól a jelentéstevő ellenzi mellette. Köszönöm ellene, köszönöm tartózkodás elutasítva. 53-as Miger Portástól. Ezt is meg kell szavaztatni, hiszen az előzőt elutasítottuk, mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elutasítottuk. 54-es. jelent fel től az jelentéstevő szóbeli pontosításával. Az as it did in 2011 szavakat szúrta be, mellette. Köszönöm, ellene. Köszönöm, tartózkodás. Elfogadtuk. Következik az F kompromisszum. Az előadótól mellette. Köszönöm, ellene. Köszönöm, tartózkodás. Elfogadtuk. 56-os módosít Andrészen asszonytól mellette. Köszönöm ellene. Köszönöm tartózkodás. Elutasítottuk. 57-es jelent fel, Ez, erről kiegészítés az ezen additional szavazunk mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 58-as Andrásen asszony mellette ellene, tartózkodás, elutasítva. 59-es Barbara Matera érdekes módon az előadó támogatja mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Következik egy szóbeli módosító indítvány Giovanni-tól. A 14-es bekezdésnél tartunk, ennek nincs száma, de kompatibilis az 59-essel, és a which are close to stb. stb. szavakat teszi hozzá mellette Köszönöm, ellenem. Senki tartózkodás, tehát elfogadtuk. Nagy G kompromisszum az előadótól mellette. Köszönöm, ellenem. Tartózkodás, elfogadtuk. Közvetlenül a 62-esre lépünk Andrásen asszonytól mellette. Köszönöm, ellenem. Tartózkodás, elutasítottuk. 63-as, jelent fel. Támogatja az előadó is mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következő bekezdésnél 64-es András asszonytól mellette ellene tartózkodás elutasítva. 65-ös Alexander Álvarótól mellette köszönöm ellene köszönöm tartózkodás elutasítva. 66-os jön fel támogatja az eladó, mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 18. bekezdés, Andreasen 67-es módosítója mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva. 68-as módosító Andreasen asszonytól mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva. 69-es Alexander Álvarótól a jelentéstevő szóbeli kiegé módosításával a policy szót a principle helyettesítje mellette. Hmm, nem mindenki ellene. Többség támogatta. Elfogadtuk 70-es Jutta Haugtól. A jelentéstevő szóban kiegészítette ezt is. Az A Commission's Proposal helyett Commission's Proposals kifejezést alkalmazza. Nem szabad, hogy itt összekeverjük a dolgokat. Mellette. Köszönöm. Ellene. Köszönöm. Tartózkodás. Elfogadtuk. 71-es Andrásen asszonytól mellette. Ellenem. Tartózkodás. Elutasítva. 72-es Jön Fern, de itt két részben szavazunk. Az első rész a Guarantee Their Compatibility-ig tart, és ezt nem támogatja a jelentést mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk a második rész, a programs szó, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Így van értelme a dolognak, szavazhatunk így, tehát a 72-esről, úgy, hogy csak a második részt tartjuk meg. Jöhet a 73-as mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 74-es Andrásson asszonytól mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 75-ös Eszter Grüllétől eh, vissza van vonva. Köszönöm. 76-os Klute portas urak mellette ellene. Azt hiszem, hogy itt azért ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, én még mindig nem szavazok. Megnyitom a szavazást, szavazzanak, szavazzanak. Lezárom a szavazást. 14 igen szavazat, 22 ellen szavazat érkezett jó, hogy ellenőriztük, mert így elutasítottuk. A H kompromisszum következik Giovanni La Via részéről. A szocialisták és demokraták frakciója azt kérte, hogy két részletben szavazzunk. Az első rész minden tartalmaz, amit a második nem, mellette. Ellene. Na, van néhány ellenszavazat is, de a többség támogatta. A második rész következik. Ezt is támogatja jelentéstevő de a szocialisták nem, mellette. Ellene. Tartózkodás, ugyanaz a többség, mint előbb, tehát ez is átment. És tovább léphetünk közvetlenül a 81-es módosítóra. 81-es, 23-as bekezdésben Alexander Álvaro részéről mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 82-es Nyenszki asszony részéről. A jelentéstevő szóban ezt is módosította. As soon as the act of accession has been ratified by all members. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Köszönöm. Tartózkodás. Elfogadtuk. Az I kompromisszum következik Igen. Miguel Portas szót kért, megadom. É que a minha emenda 80... E Nagyon gyorsan. E vai a seguir. É eliminada... Hát az én módosítom a 83. Ezt kérem, hogy a kompromisszumból töröljük. De ez egy olyan tárgyat érint, amely nem része a kompromisszumnak, a multilingvizmusra vonatkozik ugyanis. Szeretném, hogyha ezt a kompromisszumhoz való kiegészítésként szavaznánk meg, miután a kompromisszumról szavaztunk. Très bien. Jó. Akkor azt mondják itt nekem, hogy a kompromisszum második része a érintett? Jó, akkor meg szavazunk a nagy i kompromisszumról, és utána a 83-as második részéről külön, jó? A nagy i kompromisszum mellette Köszönöm. Ellene. Köszönöm. Tartózkodás. Egy tartózkodás. Jó. És akkor most szavazásra bocsátom a második részét a 83-as módosító indítványnak. Az előadó ellenzi mellette. Ellene. Tartózkodás. A többség ellenezte. Így most tovább léphetünk a záró szavazásra. Azt hiszem, hogy ezt érdemes lenne elektronikusan. Frusztrált vagyok, mert nem szavazhatok, de megnyitom a szavazást. Nem szavazhatok mégis? Akkor szavazhatok. Záró szavazás. Megnyitom a szavazást. Megnyitom tehát. Lezárom a szavazást. 31 igen, 3 ellenszavazat, 3 tartózkodás. Gratulálok a jelentéstevőnek. Van egy d'autres votes Oui, mais je Mes chers collègues, je vous félicite. Nous avons tenu. Tisztelt kollégák, gratulálok. Nos, a legfontosabb szavazásokat illetően. Les, vice-présidents et le... Tartottuk az ütemtervet, és azt jelezték nekem, hogy a főtitkár úr, illetve az alelnökök érkező félben vannak. Euh, pendant qu'ils entrent, monsieur, monsieur... Amíg belépnek, Derek, kérem, tisztelt kollégák! Itt nem függesztjük fel az ülést, aki elkívánja hagyni a termet, megteheti. Kérem, hogy maradjanak csendben. Derek szót kíván kérni még a meghívottjaink előtt, vagy pedig az ő felszólásuk után. Hall engem? Utána. Remek.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 Installez-vous. Kérem foglaljanak helyet. Voilà. Est-ce que, est que le, le vice-président... Az alelnök úr Vidal Quadras úr szintén csatlakozik majd hozzánk? Valószínűleg. Remek. Alának úr, főtitkár úr, üdvözlöm Önöket! Nos, ami önöket illeti, sajnálom, hogy nem sikerült önöknek méltóbb helyet biztosítani, amely jobban megfelel magas funkcióknak, a következő alkalommal majd kiemeltebb helyet kapnak. Nos, ez a találkozó más hasonló találkozókat követ, hiszen a múlt év óta párhuzamosan dolgozunk, az Európai Parlament bűrója és a Költségvetési Szakbizottság együtt dolgoznak, hogy jó költségvetést alakítsunk ki a parlament számára. Meghallgatott a büró a jelentéstevővel, a koordinátorokkal is volt egy munkaülésünk, Számos ülést tartottak jelentést a jövőink részvételével, és azt hiszem az a legegyszerűbb, hogyha azonnal meg is tartják beszámolójukat, alelnök úr, főtatkár úr, saját megítélésük szerint osszák fel az időt, és aztán majd a jelentés tevők, illetve a szakbizottság tagjai kérdéseket tehetnek fel. Alelnök úr, öné a szó. Ringrazio il Presidente Köszönöm, Lamassur elnök úr, ezt a meghívást, hogy most itt lehetek az önök körében. Üdvözlöm a Költségvetési Szakbizottság valamennyi tagját. Itt lesz, itt van velem Vida Quadras kolléga, aki szintén kezeli a költségvetést a büró részéről, és a főtitkár úr, aki érdemi javaslatokkal él e tekintetben. Szeretettel üdvözlöm Vogán jelentéstevőt és az árnyék jelentéstevőt, valamennyit valamennyi koordinátort, akikkel már alkalmunk nyílt egy első eszmecsere lebonyolítására a Strasbourg ülés alkalmával. A főtitkár úr fog részletes javaslattal élni, én csupán három elemet emelnék ki, amelyeket a legfontosabbnak tartok. Ezek közül az első mérsékelt növekedést könyvelhetünk el a tavalyi évhez képest. 2,9% az eredeti állapothoz képest. A második dolog az átlagos inflációs rátát figyelembe véve tudván azt, hogy azon országokban, ahol a lehető legnagyobb tevékenységet folytatjuk, azaz Belgium, Luxemburg és Franciaország, 2011 novemberében az inflációs ráta 3 és 4 százalék körül volt. A harmadik dolog, ezzel a jelentéssel olyan koncepciókat vezetünk be, mint az innováció és a kutatás, és itt további megtakarításokra van lehetőség. A célunk továbbra is a lehető legnagyobb mértékű költségvetés is szigor. Nos, meg kell jegyeznünk, hogy gyakorlatilag befagyasztásra került a mi költségvetésünk. Nagyon gyakran hallottam befagyasztásról beszélni, és valóban Javaslatunk egyfajta költségvetési befagyasztás az EU átlagos inflációs rátája mentén. Azt hiszem tehát, hogy kétségbe vonhatjuk, hogy ez a javaslat a Költségvetési Szakbizottság kívánalmát tükrözi. Itt a legnagyobb elővigyázatosságról van szó, és meg kell felelnünk a valós igényeknek, a Strasbourgban megszavazott, tíz nappal ezelőtt megszavazott iránymutatásoknak megfelelően. Nos, ebben a szakaszban még nem tudhatjuk, hogy például az utazási költségtérítések, a képviselői jutatások hogyan alakulnak majd, de 2012-ben bizonyosan egy politikai döntés születik majd a Költségvetési Szakbizottság, illetve a plenáris részéről ezen ügyekben. 2013. júliusában ugye bekövetkezik Horvátország csatlakozása, amely szintén egy természetes költség növekedést fog eredményezni. A tárgyalások során tehát fontos a Lewandowski javaslatot is figyelembe venni, Lewandowski biztos javaslatát. Az inflációs ráta 1,9%-a való növelésére vonatkozóan nem szabad alulbecsülni azt sem, hogy Horvátország is egy plusz kiadást jelent, és 2013-tól teljes jogú tag lesz, tehát mindenképpen növeli majd a költségvetési igényeket. A főtitkár úr javaslataival kapcsolatban nem szeretnék most mást hozzáfűzni, meghallgatjuk majd Velle úr beszámolóját, majd pedig Vidal Quadrasz úr beszámolóját, ezt követően szeretném az önök kommentárjait meghallgatni. Két dolgot emelnék ki még távolirati stílusban. Ez az utolsó költségvetés az következő pénzügyi keret előtt, és ezt is figyelembe kell vennünk. Egyrésztről takarékoskodnunk kell, másrésztről pedig nem szabad túlzottan csökkenteni a költségvetés volumenét, hiszen ezt majd figyelembe veszik a következő költségvetési keret kialakításánál. A második dolog, az információs kampány kezdetekor fontos az is, hogy 2014-ben ugye sor kerül a következő európai parlamenti választásokra, erre is figyelemmel kell lennünk. Köszönöm a figyelmet, és most azt hiszem, hogy Vidal Quadrasz úr a szó, vagy vele úri? Elnök, Vidal Quadrasz úr, ön kíván hozzászólni? Igen, köszönöm elnök úr. Én is szeretnék Pitele alelnök kollégámhoz csatlakozni, és üdvözölni mindannyiukat, és megköszönni azt a lehetőséget, hogy itt lehetek a Költségvetési Bizottságban, és ezeket a előzetes költségvetés tervezeti számokat felvezethetem az Európai Parlament költségvetésére vonatkozóan. Nem is találhatnánk erre jobb fórumot, mint a Költségvetési Bizottságot. Gianni fölvezette ezt a témát, és a főtitkár úr majd részletesebben is folytatja ennek a felvázolását. Az elmondottakhoz egy-két dolgot tudok csak hozzátenni, sőt inkább rávilágítanék egy-két olyan kérdésre, amely valóban fontos lehet az önök számára. Először is felhívnám a figyelmüket arra a tényre, hogy ezek az előzetes eh, tervezett számok a jelenlegi pénzügyi tervben tapasztalt legalacsonyabb számok az ötös fejezetben. Ilyen a kevés, ről nem is beszéltünk még korábban, az Európai Unió adminisztratív költségvetés az ötös fejezet, ugye ilyen alacsony, sosem volt ez, 20% szokott lenni hagyományosan a plafon. Most jóval ez alatt vagyunk, ez a legalacsonyabb szint. De, mint említettem, a pénzügyi terv során végig 20% alatt sikerült tartanunk ezt a fejezetet. Ez azt jelenti, hogy a parlament 70 millió eurót próbált megtakarítani a megszorító intézkedések tehát az Európai Parlamentben sem maradnak el, és ezek a csengő arányban is kifejezhető összeget, mértéket töltenek. Ilyen alacsony szintű, ilyen alacsony kiadási szint, ahogy az Jenny is mondta, most utoljára fordul elő, hogy a következő pénzügyi terv kezdete előtt költségvetési tervezetet nyújtunk be, azonban fennáll a veszély annak, hogy a következő több éves pénzügyi keretben az Európai Parlamentben még nehezebb helyzet alakulhat ki. Természetesen mi a jelenlegi gazdasági körülményeket nem figyelmen kívül, ezekre kell reagálnunk, ezért vannak ezek a megszorító intézkedések, azonban reméljük, hogy ennek nem lesz, ez nem lesz kihatással majd a 2014-től kezdődő években a költségvetési tárgyalásokra, tehát nem hozzuk magunkat kellemetlen vagy nehéz helyzetbe ezekkel a megszorításokkal nem manőverezzük magunkat a sarokba, ahogy azt mondani szokták. Nos, a parlament tulajdonnal kapcsolatban az elmúlt évtizedben pozitív fejleményekről számolhatok, számolhatok be. A költséget is 22%-át tette ki az épületekre fordított kiadások aránya, ez 20% alá szorult ami pénzügyi stratégiánkat jól mutatja, azaz sikerrel jártak ez irányú erőfeszítéseink. Ahogy azt a Költségvetési Bizottságban évek óta lő kollégák jól tudják, ez a front loading eh, bevált gyakorlatával összefügg, azaz a megtakarításokat a, arra fordítottuk, hogy a épületek vásárlására felvett kölcsönöket előre visszafizessük, amennyiben lehet. Több mint egy évtizeddel ezelőtt hoztuk ezt a döntést, hogy az épületpolitikánkban a vásárlásra koncentrálunk a bérlés helyett. Új óriási ingatlan projektekre nem számítunk, hiszen ennek a politikának a, az oroszlán részét már eh, végrehajtottuk, ezért most azon kell munkálkodnunk, hogy az épületeket fenntartsuk, azokat esetleg felújítsuk, növeljük bennük a biztonságot. Végezetül hadd mondjam még el azt is, hogy mennyire fontosnak tartjuk azt, hogy egy állandó együttműködési mechanizmus alakuljon ki a bűrő, az az elnökség és a Költségvetési Bizottság tagjai között. Szeretnénk, hogyha az Európai Parlament elnöksége és az Európai Parlament Költségvetési Bizottsága folyamatos kapcsolatban állna, főként akkor, amikor nagy projektek várnak ránk, amelyek komoly költségvetési kihatással lesznek majd. De remélem, elnök úr, hogy az elnökség és az önök szakbizottsága meg tud majd nem sokára állapodni ez ügyben. Mi is a főtitkár úr is és az ő kollégái is nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy az előzetes költségvetés tervezett sarokszámait és részleteit kidolgozzuk. Reméljük, hogy a főirányvonalakat önök elfogadják ezt a plenáris által is elfogadott elvet követjük. Köszönöm, alelnök úr, főtitkár úr. Köszönöm. Talán még néhány részletet be tudok mutatni a becsléseket illetően, ahogyan ezeket már az elnökségben vitára bocsájtották, még nem döntésre természetesen, és az elnökségben azt hiszem, hogy nagyon széles támogatást élveztek ezek az adatok. Még egyszer szeretném kiemelni, hogy ez a javaslat mennyire különbözik más eddigi javaslatoktól, amelyek felmerültek a pénzügyi perspektíva keretében. Természetesen volt egy 5, valamennyi százalékos növelésre irányuló javaslat, most egy 2,9 százalékos növelésre irányuló javaslatot nyújtottak be. Ez azt jelenti, hogy csak 19,7%-nál vagyunk az ötös fejezetet illetően. A hagyományos részesedésünk a parlament esetében 20 éve 20% volt, tehát jelentősen ezen számadat alatt vagyunk. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 65-70 millió az ötös fejezetből, amelyet általában mi veszünk igénybe, ezt most kihasználatlanul hagyjuk, hogy közös erőfeszítést tegyünk a 2012-es és 2013-as költségvetésbeli megtakarításokhoz. A személyzeti területen talán érdekes még egyszer bemutatni a számadatokat az elmúlt évekre vonatkozóan. Ebben az esetben javasolják, hogy 19 új hely, 29 új helyet hozzunk létre, miközben 2007-ben 107 új helyet hoztunk létre, 2011-ben pedig 250 helyet hoztunk létre, 2010-ben pedig 204 álláshelyet. Tehát világosan láthatjuk, hogy ez a javaslat mennyivel szerényebb, mint a korábbiak. Azt is figyelembe kell vennünk, hogy már nem 27 tagállam uniójára kell felkészülnünk, hanem 28 tagállam uniójára. Tehát ebben a költségvetésben már figyelembe vettünk 8,5 millió eurót Horvátország csatlakozásának vonatkozásában a képviselőkre, ugyanakkor a tisztviselők bérezésére is. Konkrét megtakarításokat már a tavalyi évben is megállapodtunk a tolmácsolásra és a fordításra vonatkozóan. 21 millió eurós összegről van szó külső teljesítményekre vonatkozóan, és majdnem 100 ö, ö, álláshely áthelyezéséről is szó van. Most a tolmácsolási főigazgatóság javaslata az volt, a, a, egy sokkal magasabb összegre arány irányult, egy alacsonyabb összegre vonatkozó javaslatot nyújtottak be, de aztán megnézzük, hogy a valóságban ez végrehajtható-e, hogyha a ház politikai testületei, azaz az elnökök értekezlete és az elnökség kiegészítő intézkedéseket határoznak el, hogy ezek, ezzel a tolmács teljesítményel tudjanak megfelelően dolgozni a szakbizottsági heteket máshogyan szervezzük majd, hiszen vagy hétfőn, vagy kedden, vagy szerdán és csütörtökön üléseznek majd a szakbizottságok, ez teljes mértékben április 1-től működik majd ez a rendszer, és lehetővé teszi a szakbizottsági hetek jobb kihasználását. A következő hetekben és hónapokban döntéseket kell hoznunk a delegációs utazások tárgyában is. Ez nem csupán az interparlamentáris delegációkat érinti, hanem a szakbizottságok delegációit is, hiszen 16 tolmács, van a szakbizottsági üléseken, ekkor ezért a delegációs utazásokat alapvetően az zöld hetekre kell szerveznünk, amikor kihasználatlan, de már kifizetett tolmácskapacitások állnak rendelkezésre. Tehát ez nem jelent a külső tolmácsolási szolgáltatásokra extra költségeket. Ami az utazási költségeket illeti, a, befagyasztottuk az erre irányuló költségeket, az iránymutatásokban is javasoljuk ezt a Költségvetési Szakbizottság révén, hogy a képviselői jutatásokat is fagyasszuk be. Ez idáig az elnökségben megértésre talál, sőt, széleskörű támogatásra is. Aztán a parlamenti asszisztensek vonatkozó költségeket csökkenteni lehetett, mert a kihasználás nem volt 100% logikus módon, hanem inkább 95% körüli volt a rendelkezésre álló összegeknek. Nem csak takarékoskodni akarunk azonban, hanem újabb ösztözőket is teremteni. 3 millió eurót irányoztunk elő egy tartalékra, az elnökség új prioritásaira, az újonnan megválasztott elnökség prioritásaira, Március 28-án az elnökség az elnökség ülés során javaslatokat terjeszt be új kezdeményezésekre vonatkozóan, amelyeket az elnök, illetve elnökök, illetve a főtitkár fog benyújtani, és nem lehet kizárni, hogy ebből plusz kiadások keletkezhetnek majd a jövőben. Aztán van itt egy intézményi információs kampány az Európai Parlament előkészítéseként 11,4 milliós eurós összegben, de azzal is számot vetünk, hogy az európai politikai pártoknak is egyre nagyobb szerepet kell ebben játszaniuk különböző politikai pozíciókkal, a teljes politikai spektrumon keresztül, és éppen ezért javasoljuk, hogy a választásokat megelőző évben 3,4 millió euróval emeljük az európai politikai pártoknak jutatott támogatást. Negyedsorban az ingatlan politika területén egyre inkább terhelnek minket a renoválási költségek. Ez az épület már időközben szintén 20 éves lett. Ez azt jelenti, hogy épületmenedzsment szempontjából ez az épület is renoválásra szorul. Voltak incidensek a múltban, a közelmúltban is, ebben az épületben is. Ez azt jelenti, hogy egyre több kiadásunk lesz az épületek karbantartására vonatkozóan. Itt Brüsszelben 10,3 millió kiegészítő összegre lesz szükség. Az újonnan vásárolt Havel épület Strasbourgban szintén pénzbe kerül majd, valamint egy átmeneti épület bérlése evakuációs célokra szintén pénzbe kerül majd. Ötöt sorban csak emlékeztetőként van itt egy 1 millió eurós tartalék az EMAS céljaira, mivel a jelenlegi számadatokból láthatjuk, hogy azok a célok, amelyeket kitűztünk magunknak 2020-ig, azok kiegészítő intézkedések nélkül ilyen formában nem elérhetőek. Ez azt jelenti, hogy még nincsen politikai döntés emögött, de kiegészítő döntéseket kell majd hoznunk, hogy itt céljainkat el tudjuk érni. Az informatika területén a költségvetési számoknál maradunk a tavalyi év számainál, de mindenképpen magasabb szinten. 100,1 millió eurós összegnél az Európai Történelem házát, illetően a bizniszterv a, kölcs, a tavalyi év költségvetési tárgyalásai során az elnökség és a költségvetési szakbizottság között került megegyezésre, és ezt most egy az egyben végrehajtjuk. 2013-ban, a fő beruházási évben 10,8 millió euró kell az építési célokra, és 10,7 millió a belső berendezésre, 1 millió pedig a tárgyakra vonatkozó kiadásokra. Még egyszer emlékeztető, a horvátországi bővítés 8,5 milliós többletköltséget jelent számunkra. A létszámtervvel kapcsolatban elmondanám, még egyszer emlékeztetnék arra, hogy az 28-as szám, a 29-es szám az alacsony, ez a 29 munkahely, ezt azért javasoltuk, hogy a Konrad Adenauer épület adminiszt adminisztrációja javuljon. Ez az épület egy kihívás számunkra, egy olyan mértékben, amelyel a parlamenti adminisztráció eddig nem szembesült, és ezért meg vagyok győződve róla, hogy nagyobb szakértelemre van szükségünk, hogy további költségeket takarítsunk meg, különösen a jogi szolgálatnál az építés ideje alatt, de félek, hogy az építési szakasz lezárulta után is szükség lesz erre. És aztán van még itt egy-két hely, az Inló főigazgatóságban egy-két új ö, létszámhely. Nagy vonalakban ennyi lenne, köszönöm szépen a figyelmet. Merci beaucoup. Köszönöm szépen, főtitkár úr. Jelentéstevő úr, a szó. Yeah, uh, thank you, Chair. Uh, before... Köszönöm, elnök úr. Mielőtt szólnék a jelentésemről, lenne két megjegyzésem. Először is szólnék arról, hogy mennyire nehéz helyzetben vagyunk. Talán emlékeznek kollégák, hogy Strasbourgban szavaztunk a, arról, hogy a parlament költségvetését befagyasztjuk, a különböző jutatásokat, illetve az utazási pénzeket is. A brit sajtó ezt úgy hozta le, hogy a képviselőknek semmi sem elég, újabb fizetésemelést szavaztak meg. Érdekes, hogy hogyan állíthatnak be minket pénzéhesnek, mikor a képviselői fizetések kiszámítása egyáltalán nem függ össze most a parlament költségvetésével. második megjegyzésem, köszönettel tartozom a főtitkár úrnak, kollégáinak, az árnyék előadóknak és mindenkinek, aki segítette a munkámat, hogy összeálljon a 2013-as költségvetés eh, előzetes formában. Ezt előrevett, eh, szeretettem volna előrevetni. A harmadik oldalon, a C pontban, a lap alján Lewandowski úr levelére utalok, amelyben felhívja a eh, megemlítő szükségét arra, hogy 1,9% alatt maradjunk. Nos, az administratív költség tekintetében 2013-ban eh, egyáltalán eh, nem növeltük a költségvetéseket, tehát komolyan vettük. A következő oldalra hívnám fel a figyelmet, amely a jövő évi növekményről beszél. A kollégák is láthatják a hármas pontban, hogy még nincsenek itt konkrét számok. Azért nincsenek konkrét számok, mert két egyeztető bizottságülést is tartunk, mielőtt bármiféle szám kerülne ebbe. A 2,9%-os javaslat állt elő az elnökség, de szerintem 2,6% elég lenne. A többi kérdés a hatos pontban a fordítási szolgáltatás átszervezéséről beszélünk. Tudom, hogy a főtitkár úr már beszélt erről, és vannak eh, javaslataira vonatkozóan, de természetesen emellett a többnyelvűség elvét mindenáron meg kell védenünk a e házfalai között, valahogy meg kell, kell tehát eh, találnunk az arany középutat, hogyan tudunk úgy pénzt megtakarítani, hogy a többnyelvűséget nem sértjük. Hetes pontban Beszélek arról a független vizsgálatról, amelyre, amelyet megrendeltünk, egy munkacsoport létrehozását úgy jó ötletnek tartom, amely megvizsgálná az ebben javasolt változtatásokat, illetve azt, hogy a többi tagállami parlamenttel és az amerikai kongresszussal összehasonlíthatnánk -e magunkat. Szerintem több munkacsoportnak vizsgálni ezt a kérdést botorság lenne. Egy munkacsoport végezheti el ezt a munkát egy kalap alatt. Hogyha lapoznak az ötödik oldalra, akkor minden költségvetési sort, mindegyiket, ezt hangsúlyozom, befagyasztjuk legalábbis a utazási fej, költségek fejezetében, illetve az egyéni juttatásokat is befagyasztjuk a képviselők szemére egészen a parlamenti ciklus végéig. A tízes pontban említem a küldöttségek kérdését az elmúlt hetekben a sajtó is kipécézett egyes delegációkat, akkor nagyon sokba kerül egy küldöttség. Ezért itt is megtakarításokra szólítom fel a parlamentet, de a főtitkár úr már konkrét javaslatokat tett erre vonatkozóan. Például, hogy csak türkisz héten legyenek küldöttségek, utai ilyen utazások, ami a tolmácsolás költséget jelentősen csökkenteni. a főtitkáról és az elnökség javasolta, hogy költségvetésileg semlegesek legyenek fellépéseink, hogyha bármiféle új támogatásról megállapodunk. A CAD, Konrad Adenauer épület Luxemburgban, ennek az átalakítása, kibővítése, nem tiszta, hogy hogy állnak a dolgok. A CAD eh, felújításának a költségei eh, roppant elszaladtak. Az utolsó az Európai Történelem Háza, amely igencsak vitatott kérdés. Itt csak annyit kérek, hogy a becsült összegeken ne lépjünk túl, eh, ne legyen az, hogy sokkal többet költünk erre a célra, mint amennyit előirányoztunk, illetve a társfinanszírozás szempontjából Balozó úr azt ígérte tavaly, hogy hozzájárulnának az Európa háza működtetéséhez. Úgy tűnik, hogy most, hogyha a működtetési költségeket és az egyszeri eh, beruházás költségeket eh, mit nem akarnák támogatni. Két egyeztető ülés is előttünk áll még, Eh, remélem, hogy az elnökséggel és a főtitkár úrral még meg tudunk állapodni erről. Köszönöm. Köszönöm, jelentéstevő úr. Rendkívül virágos volt. Monika Holmeyer kért szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt kollégák! Elsőként köszönetet intézek jelentéstevünkhöz, és jelentéstevő társaimhoz, kollégáimhoz nagyon intenzív megbeszéléseket folytattunk arról, hogy hogyan lehetne észszerűen és jövőorientált módon bánni az Európai Parlament költségvetésével, tehát ez egy rendkívül konstruktív együttműködés, amiért köszönetet mondok a főtitkár úrnak is, aki állandóan rendelkezésünkre áll, hogyha megbeszélést akarunk vele folytatni a munkacsoport keretében. A két alelnöknek is köszönetet mondok, akik jelen vannak itt, az ingatlanokkal és az egyéb ebből adódó kérdésekkel kapcsolatosan. Először is nagyon észszerűnek tartom, hogy egy olyan javaslat kerül beterjesztésre, amely egyértelműen a 20% alatt marad, hiszen olyan időkben, amikor más országok drasztikus megszorítás intézkedésekre kényszerülnek, hogy költségvetéseiket konszolidálják, rendkívül nehéz lenne nálunk a parlamentnél 5-6%-os növekedést realizálni, és észszerűen nyilvánosan megindokolni ezt a növelést. Másodszorban alapvetően kedvezőnek tartom, figyelembe kell vennünk, hogy 9,5 millióval már Horvátország tekintetében is van egy növelés, 1,9 a növelés, amely világosan megmutatja, hogy milyen erőfeszítéseket tett a büró ezen a területen. Aztán az utazások és általánydíjak, az, hogy itt korlátozások lesznek, ezt az ilyen időszakokban szükségesnek és észszerűnek tartom. Szervezési okokból is el kell ismernem, hogy nem mindig egyszerű, hogyha valaki két vagy három szakbizottságnak is tagja, utazásokra menni, amikor a többi szakbizottság éppen ülésezik, vagy ott valaki jelentéstevő, tehát nem optimális a szakbizottsági heteken utazásokat lebonyolítani, és ez nagyon bonyolítja a szavazásokat is. Nos, itt az, hogy a tolmácsokat is még külön fizetni kell azokon kívül, akik már egyébként itt állnak alkalmazásban, hogy ezek utazzanak, és azokat adhok módon kell fizetni. Nos, ez jelentősen megdrágítja mindezt. Azt, hogy ezt a továbbiakban nem így akarjuk folytatni, ez szerintem észszerű, és a szakbizottsági munkát is kritikusan felül kell vizsgálnunk strukturálisan is észszerűnek és helyesnek tartom, hogy a tolmácsok, fordítók alkalmazását optimalizálni kell, jó szolgáltatásaink vannak a képviselők számára, a, múlt, a többnyelvűséget egyébként garantáljuk, de mindenképpen optimalizáljuk saját munkánkat is, anélkül, hogy a minőség kárt szenvedne, vagy nehézségek merülnének fel ezen a területen másodszorban hogyha felvetjük a kérdést a parlamenti asszisztensek vonatkozásában, akkor itt láthatjuk, hogy az ö, juttatásoknál itt ö, ez már belekerült ebbe az anyagba. Jelentéstevői funkciómnál fogva az ingatlan politikát észszerűnek tartom, hogy a DG Inlót pontosan a jogi területen erősítsük meg, erre szintén sürgető szükség van, hiszen a CAD épület esetében ott mindenképpen ellenőrökre is szükség van, jogi munkára is. Még nem láttam olyan épületet, ahol ne adódott volna valamiféle probléma, éppen ezért megfelelő személyzettel kell felvérteződnünk, hiszen ha nincsenek ilyen személyeink, akkor mindez sokkal drágább lesz, sokkal többbe fog kerülni. Tehát az építkezés ellenőrzésénél a jogi ö, asszisztencia nagyon drága lenne. Ez többletköltségeket hoz ugyan, de ezt pontosan azért tartom szükségesnek, hogy egyéb költségeket csökkenteni tudjunk. És azt hiszem a főtitkár úr nagyon jól tudja, hogy milyen történetek fordultak elő itt a múltban, valamint a két alelnök úr is ismeri ezt a problémakört. Két-három kérésem lenne még, amin el kellene gondolkodnunk. A néppárt részéről az intézményes tájékoztató kampány esetében a pártoknak juttatott támogatást kritikusan szemléljük, hiszen a fő munkát a frakcióknak kell elvégeznünk, és a frakciókon belül kell elvégeznünk a politikai frakciók csak egy infláció követő növelést kapnak, és Horvátországgal kapcsolatos és az egyéb kérdéseket is le kell küzdeniük, meg kell oldaniuk de az, hogy intézményi szinten tájékoztató kampányt fogunk végezni, a néppárt ezt kritikusan látja. 36 százalékos arányszám esetében azt hiszem, hogy ezekről a számokról még beszélnünk kell, és az EMASZ esetében pedig Kis elgondolkodtam azon, hogy azt hiszem, hogy itt számos lehetőség van még, hogy hogyan lehet az energiával kapcsolatosan megtakarításokat elérni, például a számítógépek esetében, amelyek be kapcsolva maradnak éjszakára is az irodákban, aztán a klíma berendezés is optimalizálható lenne, hiszen már 20 éves ez a berendezés, és akkoriban mások voltak a követelmények, mint most. Éppen ezért azt hiszem, hogy a karbantartási költségeket valóban növelni kell. Tehát ezeket még kiegészítő kérdésekként fel fogjuk tenni, nagyon kritikusan szemlélem az ezzel kapcsolatos megközelítést. Aztán a székhelyekről szólva, a videokonferencia témájánál, hogyha rendkívül szükséges, akkor bizonyos megbeszéléseket ilyen módon le lehetne bonyolítani, hiszen az állandó ide-oda utazgatás Brüsszel és Luxemburg között a hivatalnokoknak is az idegeire megy, ugyanakkor rendkívül nagy költségeket is generál. Éppen ezért jó lenne, hogyha az ülések számát csökkenteni lehetne, vagy legalábbis az utazások számát csökkenteni lehetne a székhelyek között, és az új technikai lehetőségeket erre a célra jobban ki lehetne használni. Ez lehetne a jövőben mutató vitánk egyik tárgya, hiszen már egyébként is sokat költünk utazásokra, a szerződést ben szerepel ez, ezért a tagállamok felelősek, már mint a székhelyek kérdése, tehát ezzel most nem érdemes foglalkozni. Aztán a költségvetés bemutatásánál lenne egy kérésem a főtitkársághoz és az elnökséghez. Mindig figyelnünk kell arra, hogy egyesek hogyan is jelenítik meg a költségvetésünket a nyilvános vitában. És itt különösen az utazások témája témája nagyon közkedvelt. A kotonói szerződés teljesítésekor egyes esetekben úgy állították be ezeket az utazásokat, mint egyszerű vakációkat. Nagyon sok szervezési, tolmácsolási, utazási költség merül fel hirtelen a képviselőknél, a szállodaköltség vagy repülőjegyköltség. költség Természetesen eh, itt nem lehet közvetlen kapcsolatot a kotonói szerződés betartásával létrehozni vagy látni, tehát itt a kotonói szerződésből a fakadó kötelezettségeink betartására kellene felhívni a figyelmet, és akkor látjuk, hogy ezek a költségek mit is jelentenek. Nagyon kellene figyelnünk arra, hogy eh, megfelelően jelenjenek meg ezek a témák. A közvéleményben ezek szerződéses kötelezettségek, a konferencia költségek, vagy a tolmács költségek egy konferencia keretében, nem a képviselők strand költségei, mert mindenféle képeket lehet látni, például pálmák, pálmafek, csodálatos strandokkal. Valójában itt és konferencia költségekről van szó, és figyelnünk kell, hogy ezt megfelelően állítsák be. És még egy további téma, a szórakoztatás szót véglegesen törölni kell a költségvetésből, a fogadás, reprezentáció, abban minden benne van. Itt nincs szórakoztatási tevékenység, tehát jó lenne, hogyha ezt a szórakoztatás szót végérvényesen ki lehetne venni a költségvetésből. Ez nagyon hálás lennék, hiszen különben úgy tűnik, hogy egy szórakoztató létesítmény az Európai Parlament, nem ez vagyunk. A szokásos kötelezettségünk az Európai Parlamenttel kapcsolatos reprezentáció. Tehát ezt a szót végeredményesen törölni kellene a címből, mert ez a szórakoztatás azért némileg előnytelennek tűnik az Európai Parlament vonatkozásában. Köszönöm. Bien. Merci Monika. Köszönöm szépen, Monika. Igen, valóban konkrét konklúziókat vonhatunk le a, például a költségvetési nomenklatúra számára. Salvador Garriga kapszol. Sí, gracias, presidente. Eh, agradezco la... Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a főtitkár úrnak. Két alelnökünknek szintúgy kiváló munkát végeznek az elnökség gen belül jól bánnak a pénzünkkel. Számomra a legfontosabb az, hogy mi parlamentként jogszabályalkotók vagyunk, mi jogszabályokat alkotunk, fogadunk el. Elsősorban ezért arra kell koncentrálnunk, arra kellene koncentrálnunk, hogy a jogszabály alkotás minősége javuljon a lehető legnagyobb mértékben, hogy a szakbizottságaink megfelelően el legyenek látva, forrásokkal, emberekkel, eszközökkel, hogy valóban a jog szabályalkotáshoz szükséges körülményeket biztosítsuk. Ez kellene, hogy legyen a parlament költségvetésének első számú célja. Ez kell, hogy vezéreljen minket mindig. A rendelkezés álló pénzek elegendőek-e vagy sem, most ezzel kapcsolatban alapvetően jól használjuk fel, jól hasz, költjük el az előirányzatokat. Vannak azonban érdekes gondolatok, például a wifi eh, kiterjesztése a parlament egészére. Nos, a parlament egészén van most már eh, wifi, vezeték nélküli internet, ez alig került valamibe, és ennek eredményeképpen a látogatók, a képviselők, asszisztensek, eh, dolgozók 70%-a fel tud lépni az internetre. Ez roppant költséghatékony megoldás, ez ennél olcsóbban, hatékonyabban nem is biztosítotok volna az internetes hozzáférést. Ami az épületpolitikánkat illeti, szerintem az elnökség és a főtitkár kompromisszumjavaslata jó, új épületeket nem vásárolunk, de a fenntartási költségek ről nem szabad megfeledkeznünk. 10-15 éve folyamatosan vásárol az Európai Parlament saját épületeket, most már a, fenn kell őket tartani. Nézetméterre vetítve persze nem elhanyagolható a fenntartás költségesen, de alapvetően egy fenntartható, költséghatékony módon járunk el. Egész ingatlan portfóliót épített ki az Európai Parlament. Nem szabad tehát elfeledkeznünk arról, hogy ezeket az épületeket felújítsuk, fenntartsuk. A fordítás, tolmácsolás kérdése, nos azt gondolom, hogy ez a jogszabály alkotással szervesen összefügg. Persze a racionalizálás az üdvözlendő gondolat, főként a politikai frakciókban. Mindenki tehet egy kicsit ennek érdekében. A főtitkár úr javaslatai alapján eh, átszervezzük majd a munkánkat, a frakcióülések tartását, időpontját, szervezését, annak érdekében, hogy hatékonyabban működjön a tolmácsolás fordítás, de mégiscsak az a legfontosabb, hogy minden képviselő bármikor igénybe vehesse a többnyelvűség elve szerint a tolmácsolók, tolmácsok és fordítók szolgáltatásait, úgy persze, hogy ez minél kevesebbe kerül az európai adófizetőnek. Ami a küldöttségeket, a kiküldetéseket illeti, ez mindig is kényes kérdés volt, és mindig is kényes kérdés marad. nehéz válságos időkben élünk, ilyenkor érdemes átgondolni azt, hogy hányan és mennyiért utaznak távoli országokba, de nem a költségvetési bizottság hatáskörébe tartozik, hogy meghozza ezt a döntést. Tudjuk, hogy nagyon sokba kerül az utazás, a kiküldetések, és jó lenne, hogyha jó példával elő, hiszen gyakran előfordul, hogy egy kiküldetésre rengeteg képviselő, asszisztens, tolmács, eh, titkársági alkalmazott utazik. Ezeket a pénzeket sokkal jobban is el lehetne költeni. Nem itt és most kell ez ügyben döntenünk, de szeptemberig még jó néhányszor előfordul majd, eh, napirendre kerül majd ez a kérés. Holmeyer asszony említett még valamit, ami roppant fontos számunkra a következő választási kampány. A főtitkár is említette ezt. Ez ügyben ragaszkodunk a 11,4 millió eurós audiovizuális kampányhoz, amely az európai parlamenti választásokat készíteli, 13,4 millió euró pedig a politikai pártok számára. Korábban már említettem, hogy jogszabályokat fogadunk el, a politikai pártok tagjai, a politikai frakciók felelősek a jogszabály alkotásért, ezért igenis a választási kampányt igenis nekik kell kell előkészíteni, ebben segíthet a figyelemfelhívásban segíthet maga az intézmény, de alapvetően a munka dandárját a politikai frakcióknak, az európai politikai pártoknak kell elvégezniük. Erre még érdemes majd egy másik vitában visszatérnünk, hiszen nem lesz könnyű megállapodni ez ügyben. Végezetül Vidák Adrasz úr azt mondta, hogy a költségvetésnek csökkennie kell. 2,9 százalékos növekmény került irányzásra. de nem tudjuk, hogy a következő pénzügyi, több éves pénzügyi keretben mekkora lesz az ötös fejezet részesedése, de hát ezt a furcsa érvet eh, használhatnánk akkor a kapra, a kutatást, fejlesztésre, bármire az európai tágabb értelmemben, európai költségvetésben. A administratív költségek elburjánzását, elharapózását próbáljuk megállítani, ugyanakkor az 1,9%-os jövővű növekmény a sokkal jobb, mint 2,9%, és így a tárgyaló asztalhoz is könnyebben ülünk majd, és a pénzügyi tervről, több éves pénzügyi keretről folytatott tárgyalásokban is sokkal jobb lesz a tárgyalási pozíciónk. Köszönöm. Salvador. Köszönöm, Salvador politikailag is fontos volt, amit hallottunk. George Line, alelnök úr következik. Thank you, uh, Secretary General, for your presentation. Köszönöm, köszönöm elnök úr, köszönöm főtitkár úr. Két apró kis uh, kérdésben szeretnék uh, tisztában látni. Az első 36-os uh, bekezdésre, vagy pontra utal, a, az mondja, hogy 2011-ben az elnök a demokrácia támogatási eszközt elfogadta, amely a választási, megfigyelési és egyéb közeményezések jobb szinergiáját célozza, és azt is mondja, hogy megfelelő finanszírozást változásokat kell, hogy hozzon. Ez, ez pontosan mit jelent? Milyen mértékű finanszírozásról van szó? Másodszorban. 2013-ban mindösszesen 29 új posztot, álláshelyet teremtenek. Ez hogyan illeszkedik azokba a sajtó közleményekbe, amelyekben azt mondták, hogy 2013-ban 1-2 százalékot csökkenteni kívánja az álláshelyek számát. Ez nettó adat, vagy most melyik az igaz, hogy csökkentik az alkalmazottak számát, vagy sem 2013-ban? és itt persze majd kapcsolódok az új eh, hivatalnokokra vonatkozó szabályzatról folytatott vitára is. Köszönjük Marta Andrássen. Thank you, Chair. And thank köszönöm elnök úr, és köszönöm a jelentéstevőnek is az óriási erőfeszítést, hogy csak az inflációval kiigazított számokat próbáljon meghatározni. Az inflációs kiigazítás derek nem elfogadható válság idején. Ezt ezért a sajtó az Egyesült Királyságban éppen ezért annyira mérges és felháborodott az emelések miatt, hiszen az emberek a tagállamokban óriási e, áldozatokat hoznak. Általánosságban elmondhatjuk, hogy administratív jellegű az Európai Parlament költségvetése. Több mint 2,2 milliárd euróval növekedett a képviselőkre fordított költség. És mi ennek a hozzáadott értéke? Mivel tudjuk ezt a 2,2 milliárdos költségvetés növekedést, vagy költségnövekedést megindokolni? Aztán arról is beszélünk, hogy van egy megfelelő összeg arra, hogy az épületeinket karbantartsuk, felújítsuk. Miért kell ezt növelni? Mindannyiunkat országos nemzeti pártok választottak meg ide, ezeket itt miért kell finanszírozni? Aztán miért van szükség a növelt, megnövelt kommunikációs kampányokra? Ezekre a feladatokra a nemzeti pártokat is felkérhetnénk. Erre a növelésre nincs szükség. Aztán Strasbourg. A Strasbourg utazgatást is el kéne törölni. Utalnék még néhány megjegyzésre, ami a delegációs költségeket érintette, amit for, szerintem el kell különíteni a fordítás tolmácsolás költségeitől. Voltak olyan utak, amelyek 5000 és 25 ezer euró közé eső összegbe kerültek az adófizetők számára. Ez elfogadhatatlan, hiszen nem tudunk olyan értéket felmutatni, ami ezt megindokolná. Tehát az Egyesült Királyság vagy más tagállamok sajtója ezért fog továbbra is erre koncentrálni, mert itt tényleg pazarlás folyik. Szerintem ideje elgondolkozni azon, hogy hogyan tudnánk csökkenteni az Európai Parlament költségvetését. Nem igazolhatjuk azokat a számokat, amelyeket javaslunk. Azt kérem a képviselőtársaktól, hogy gondolkozzanak el ezen. Elnök, köszönöm Márta, és most Germandi úr kap szót. Yes, Mr. Chairman. Uh... Köszönöm, elnök úr. Egy kis lufi és egy nagy lufi között az a különbség, hogy ha egy nagy lufitból kiengedünk egy kis levegőt, akkor alig látszik a különbség. Ez a parlament egy óriási nagy lufi, egy óriási léggömb, ezért szerintem nem olyan nehéz csökkenteni a költségvetésünket nem kell mindig növelni. A Európa párti frakció tagjaként roppantó mélyen hiszek az európai gondolatban, ezért vagyok, ezért gondolom úgy, hogy önkritikusnak kell lennünk. Ezt általános bevezetésként mondanám el. Van egy pár kérdésem az alelnökeinkhez és a főtitkárunkhoz. Plafonokról beszélünk, hogy mennyivel, maximum mennyivel növelhetjük a költségvetést. Ez önmagában egy cél, vagy ez egy korlátozás? Azért kérdezem ezt, mert úgy tűnik számomra, hogy ez a plafon, ez a korlát egyre inkább célkitűzésé válik, hogy mindenképpen 2,96%-a növik a költségvetést, ahelyett, hogy inkább próbálnánk minél kevesebbel növelni, vagy akár csökkenteni. De hogyha a körülmények nem engedik meg, akkor még mindig a 2,96%-hoz azon belül maradhatunk. Telekom egyes megjegyzéseit osztom, hiszen hogyha követjük a 2,96%-os növekmény logikáját követjük, akkor a médiában elverik rajtunk majd a port, olyan időszakban, amikor az Európai Unióban gyakorlatilag nulla a gazdasági növekedés, legalábbis az eurózónában, mi pedig 3%-kal növeljük a saját költségvetésünket. 19,2% az ötös fejezetben. Lehet, hogy új vagyok a képviselők között. De fontosak az arányok az intézmények között az ötös fejezet arányai. Azt kell megvizsgálnunk, hogy mire van szükségünk administratív célokra, és eh, nem azt kell vizsgálni, hogy a bizottsághoz tanácshoz képest ennyi pénzt eh, költünk. Talán erről is tudnának pár szót szólni, csak azért kérünk több pénzt az ötös fejezetben, mert a többi intézmény többet kér, vagy azt mondjuk, hogy erre van szükségünk, és kész, passz. E, e, ez tehát egy kérdés, amit kérem válaszoljanak meg. Következő felvetésem. Hogyha komolyan meg akarjuk vizsgálni a költségvetés kérdését, akkor a különböző szolgálatok költségvetési igényeit kell elemeznünk. Ezt már kértem, de csak azt az információt kaptam meg, hogy a teljes költségvetési elemzésen belül hol lehet megtakarításokat eszközölni. Én szeretném az egészre vonatkozó elemzést látni, annak érdekében, hogy mi politikai frakciók is eldönthessük saját magunknak, hogy milyen következtetéseket vonunk le ebből az elemzésből. Biztos ott van valahol az ön számítógépén főtitkár úr, csak kattintson rá a küldés gombra, ennyi az egész. Nem olyan bonyolult ez. Továbbá. Az elnökség általában nem a megtakarításokra koncentrál, sokkal inkább úgy érzem a közhangulat az elnökségben az, hogy Eh, a megfelelő tárgyalási helyzetbe kerülünk a következő pénzügyi keretre vonatkozóan. 2013-ban viszonylag magas költségvetésre van szükségünk ahhoz, hogy jó tárgyalási pozíciónk legyen a többi költségvetéssel szemben. Intézménykézű csata szemszögéből nézve ez fontos, de jóval kevésbé fontos, hogyha eh, afelől közelítünk a kérdéshez, hogy el tudunk-e számolni a választóinknak azzal, hogy mire költjük a pénzüket, és én szeretnék 2014-ben nyugodt lelkiismerettel a választóim szemébe nézni, mikor felteszik, nekem szögezik a kérdést, mire költöttem a pénzüket. Átolvastam magát a dokumentumot, a kértelemzést nem kaptam meg, ezért most teszem fel kérdéseimet. Csak néhányat és rövidet. A regionális bizottság öt embert, öt új embert vesz fel, erre valóban szükség van? Valaki már korábban megkérdezte. Valóban e, felújításokra szükség van, e, átalakításokra, vagy befazdázhatjuk ezt a költségvetést? Papírköltség valamennyi csökken, de hát az E e-committee elektronikus bizottság rendszer, amelyet egyébként üdvözlök, egyre jobban lehetővé teszi, hogy papírt takarítsunk meg. Nem. Szemináriumok, szimpóziumok és az új választási kampányra való felkészülés keretében pedig, ahelyett, hogy növelnénk ezt a és szeretném látni a terveket, hogy mire fogjuk fordítani ezt a sok pénzt hogy ne egy ilyen kitudatlan csekket írjak alá. Végezetül különleges új projektekre 3 millió eurót különítenénk el. Mi, mi tartozik ide? Ilyen nehéz válságos időkben nem mondhatnánk azt, hogy ha új projektekre van szükség, akkor majd megtaláljuk erre a pénzt valahol komód mélyén. Úgyhogy ezt 3 milliót is szerintem törölni kellene. Végezetül, elnök úr, az előadó úr általános megközelítésével egyetértek. Egy konkrét elem, a hetes eh, bekezdés, az úgynevezett független elemzés, ezt tavaly én is kértem. 2012. szeptemberéről beszélt dátumként. Jó lenne, hogyha ez augusztus vége lenne, hiszen akkor még lenne időnk arra is, hogy valami haszna legyen, amikor a jövő évi költségvetési számukat állítjuk össze. Köszönöm. Yeah, merci. Köszönöm, kedves kolléga. Kedves kollégák, normális esetben négykor be kellett volna, vagy kellene fejeznünk ezt a vitát. Még négyen kértek szót Ashworth, Duran, Böttinger és Esther Mori kollégák. Azt kérem a felszólalóktól, hogy legyenek a lehető legrövidebbek, és megjegyezném, hogy nagyon sokan ugyanazokat a kérdéseket ismétlik el. Emlékeztetem önöknek hát arra is, hogy a jelentéstevő rendelkezésükre fog állni a későbbiekben is, csak úgy, mint az alelnökök és a főtitkár. Esfőrt úr, köszönöm szépen! Köszönöm az elnökség tagjainak és a főtitkárnak a mai prezentációt. Az ötös fejezet 20%-a alatt van az becsült összeg, tehát infláció alatti növelést irányoztak elő, ez bátorító. És hogyha a 2014-es választásokra gondolunk, illetve a további tolmácsási költségekre, akkor legalább ennyi megtakarítást én is javasolnék. De azt javasolnám, hogy nagyobb erőfeszítéseket tegyünk a valódi befagyasztások területén, hiszen különben nagyon nehéz lesz eladni ezt a költségvetés tervezetet a nagy közönségnek. Szeretném óva inteni, óvatosságra inteni önöket, hogy persze a, lehet csökkenteni egy költségvetést, csökkenteni, csökkenteni folyamatosan, például mondjuk egy a felújítások költségének csökkentésével, de hogyha ezeket túlságosan csökkentjük, akkor lehet, hogy olyan helyzetbe kerülünk, amikor annyira leromlik mondjuk egy épület állapota, hogy sokkal nagyobb összeget kell rákölteni. Tehát itt inkább a nulla helyett valamilyen óvatos becsléssel valamilyen költséget határozzunk meg. Lenne még Derek felé néhány javaslatom. Elsősorban az Európai Történelem Háza nagyon hosszas vitát folytattunk erről, ebben nem akarok most belemenni, de szeretném a jelentéstevőt bátorítani, hogy egy oldalról igen, nagyon fontos, hogy fegyelmezettek legyünk az e-projektre való költés tekintetében, hiszen azt tapasztaltuk, hogy nagyon könnyen elszaladnak a számok. Másodszorban bátorítanám őt, hogy a másik intézményekkel való társfinanszírozás lenne a megfelelő irány, ahogy ő is javasolta. Néhány korábbi megjegyzést szeretnék én is elismételni. A politikai pártok finanszírozása nagyon jelentős mértékben növekszik, és megkérdőjelezem én is ennek a hozzáadott értékét a fogyasztók szemében. Végül még egy kommentár. A két üléshelyjel kapcsolatban, ami ez a parlament, amivel ez a parlament rendelkezik. Hogyha a parlament kiadásairól szóló jelentést írunk, akkor szerintem érdemes utalni erre, hogy két székhelyünk van. Nem a mi választásunk ez, nem mi vagyunk felelősek ezért, és hogyha felelősen akarjuk elkölteni a pénzünket, akkor mutatnunk kell azt is, hogy azon emberek döntései, akik nem ebben a házban ülnek, milyen következ kihatásokkal járhatnak a mi munkánkra és költségeinkre. Izabel Düra, köszönöm elnök úr, egy általános megjegyzéssel kezdeném. Kollégák sokan védik az Európai Parlament, sokan mondják azt, hogy nagyon nehéz megvédeni az Európai Parlament költségvetését a sajtó előtt. Igen, bizonyos sajtók vagy bizonyos sajtótermékek esetében tényleg nehéz, de meg kell próbálnánk, meg kell próbálnunk elmagyarázni, hogy egy nemzetek feletti parlamentnek bizony van költsége. Elkerülhetetlen, hogy legyen a működésének költsége. Még tanulmányokat is folytathatunk a Európa költségeiről, a demokrácia költségeiről, vagy más parlamentek költségeiről, de ha egész őszinte lehetek, azért úgy gondolom, hogy egy bizonyos költségvetésre mégiscsak szükség van, és ez a költségvetés figyelembe veszi azt, hogy a szükségtelen költségeket lehet csökkenteni, de mindannyian ragaszkodjunk ahhoz, hogy legyen egy komoly költségvetésünk, hiszen amikor a védelembe vonulunk, akkor a saját intézményünket kezdjük védeni, illetve megkérdőjelezni a saját szemünkben is ennek a jelentőségét. A többéves pénzügyi keret ö, tekintetében mondták, hogy most az elnökség azért terjesztette elő ezeket a számokat, hogy a következő években is legyenek, legyen tárgyalási alapunk. De hogyha szeretnénk méltó parlament lenni, egy parlament névre méltó intézmény lenni, akkor kell, hogy valamilyen költségeink legyenek, amelyek egy ilyen infrastruktúrának a fenntartása tekintetében elkerülhetetlenek, és remélem, hogy előbb-utóbb ezt majd a sajtó is megérti. A politikai pártokkal kapcsolatban az európai kampány, illetve az európai kampány bátorításával kapcsolatban itt nagyon fontos, hogy legyenek olyan kritériumaink, amelyek révén el tudjuk kerülni azt, hogy a nemzeti programokkal átfedésben mi is ugyanarra költsünk, hanem kell, hogy legyen európai hozzáadott értéke azoknak a projekteknek, amelyeket mi finanszírozunk, és azokra viszont érdemes elkülöníteni a összegeket. Elnök, köszönöm, és most Göttinger asszony kap szót. Dziękuję, panie przewodniczący. Ja chciałam odnieść się do punktu 15 sprawozdania naszego kolegi. Köszönöm. Szeretnék pár szót szólni a jelentésről, annak is 15-ös pontjáról a CAD épületről Luxemburgban. Öt, ö, majdnem 550 millió euróról beszélünk 2016-os árakon. Hogyan tudjuk megtippen, hogy 2016-ban milyen árak lesznek. Lehet, hogy ez a fordítási hiba. Én 800 milliós összeget hallottam egyébként, <clears throat> ezért meglepve olvasom, hogy további magyarázat eh, nem szerepel a 15-ös pontban, ebben a dokumentumban. És a 8-as pontról a 4-esről 8-asra ugrunk itt, mint hogyha hiányoznának bizonyos adatok. Luxemburgban 2000 alkalmazott dolgozik, ezek közül jó néhányan e, e, utaznak, e, ingáznak Brüsszel, Luxemburg, Strasbourg között, akár napi szinten is. Itt nem a szerződésekről beszélünk, hanem egy bizonyos jegyzőkönyvről. Szerintem óriási megtakarításokat eszközölhetnénk, hogyha a parlamenthez közelebb hoznánk a saját <laughs> alkalmazottjait, hiszen nagyon sok mindenkinek van amúgy is már lakása Brüsszelben vagy Strasbourgban, a, főként a vezető beosztásban lévők nem lakással javítja magát a tolmács nem lakása, hanem irodája. Amúgy is van a vezetőknek, az osztályvezetőknek például mind a három helyen Luxemburgban, Brüsszelben és Strasbourgban, és hát akkor miért nincsenek itt állandóan, miért kell őket utaztatni? Ez nevetségesnek tűnik számomra. Fordulok tehát a főtitkárunkhoz. Ez a fontos információ a KAD épülettel kapcsolatban. Miért nem ismert? Miért nem tudja a Költségvetési Bizottság hogy pontosan milyen összegről beszélünk az elnökség tagjainak rendelkezésére áll ez az információ, de úgy tűnik, hogy ez titkos. Ezért én hogyan mondhatnék bármit is erről. A Költségvetési Bizottság biztos vagyok benne, hogy kap információt a CAD eh, épületről. A Konrad Adenauer épület Luxemburgban legalább 800 millió eurónkba kerül. Ez az ár, ez a bekerülési ár azonban nem olyasmi, amit bárki is megerősített volna ez ideig, legalábbis én ezt nem voltam. No, Eszter Grölie következik. Köszönöm elnök úr, hogy szót adott röviden. Amit Izabel Dürán mondott, ahhoz csatlakoznék. Kicsit néha nehéz lenyelnem azt, amit itt hallunk egymás között, és utána mi kifelé milyen imást próbálunk sugározni magunkról, hogy most szórakozásból utazunk, vagy nem szórakozásból utazunk ennek most itt nincs olyan jelentősége, hogyha magunk között beszélünk róla, mint akkor, amikor kifelé próbáljuk sugározni az imázsunkat. Szerintem meg nagyon is érzékenyen kell ezzel az imázsal bánni. A hozzáadott érték, amit mi parlamenti képviselőnk hozunk létre, azzal, amit csinálunk, ez közvetlen kapcsolatban van azzal a népességgel, akiket képviselünk. Ezért erre fol, fe, hívnám fel a figyelmet, mi vagyunk azok, akik először felszólnak, akik először elkezdenek kiabálni, hogyha valami probléma van. Ott van a bizottság is, a rengeteg tisztviselővel, és nem ők azok, akik, ha baj van, felemelik a hangjukat. A parlament költségvetésével kapcsolatban azért ezt szeretném mondani, hogy legyünk óvatosak. Szeretném felhívni a figyelmet arra is, hogyha mi elhisszük azt, amit csinálunk, ha mi hiszünk abban, akkor meg tudjuk védeni majd a költségvetésünket is hiszen különben akkor majd mi is azt mondjuk, mint az összes többi ember, hogy hát mire is való ez, mire valók vagyunk mi. De ha ezt őszintén gondolják a kollégák, az engem megdöbbent. Azok, akik remélik azt, hogy Európa tud máshogy működni, azok nem szeretnének belemenni ilyen típusú vitába. És az alelnök urak, illetve a főtitkár úr érveit értettem én, de az értelmezéssel kapcsolatban, illetve a tolmácsolással kapcsolatban újból és újból visszatérünk arra a problémára, hogy egyrésztről meg kell lovni a többnyelvűség elvét, más oldalról a munka minőségére is oda kell figyelnünk. Ezt is valahogy objektívan kéne tudni mérni. A parlamenti képviselők közötti párbeszéd és ennek a tolmácsásának a minősége sem teljesen érdek, eh, vagy érdektelen dolog, hiszen eh, nem mindegy, hogy tudunk-e kommunikálni egymással, vagy nem, ezért a populista érveket elutasítom. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm, hogy felszólalt. Igen, egy parlamenti képviselőnek kell tudnia beszélni. Joga van ahhoz, hogy kommunikáljon a többiekkel. Azt javaslom, mivel nincs sok időnk, hogy a főtitkár úr esetleg reagáljon a felvetett kérdésekre, és utána pedig részletesebb válaszokat nyilván írásban is be tud majd nyújtani, hogyha az alelnök urak szeretnének hozzászólni, akkor ők is lehetőséget kapnak erre. Köszönöm szépen, talán Holmeyer asszonynak először köszönetet mondok támogatásáért a delegációkat, a tolmácsást illeti, a kiegészítő személyzeti igényt, a kadot illetően Értettem, hogy még vannak kérdések az információs kampány a pártokkal kapcsolatban és az EMAS-szal kapcsolatban. A ö, videokonferenciák megerősített használatát támogatják, és kérték, hogy a nomenklatúrával legyünk óvatosabbak, hogy elkerüljük a félreértéseket egyebekben biztosíthatom neked, hogy az entertainment az csak angol nyelven szerepel itt, franciában nem, ott reprezentációs költségek szerepelnek, angol verzióban pedig az entertainment kifejezés, talán még a fordítást egy kicsit ki kell igazítanunk. Salvador Garriga bemutatta, hogy milyen előnyöket hozott az, hogy beruháztunk a wifi-be, a fenntartható ingatlan politikát illetően, az ingatlan vásárlások politikáját 163 millióval kevesebbet kell bérletre fordítanunk az ingatlan vásárlásnak köszönhetően. Ezt a politikát a Költségvetési Szakbizottság követett, és ez hosszú távú előnyöket eredményez számunkra. A tolmácsolás fordítás észszerűbb szervezését is támogatták, anélkül, hogy a többnyelvűség elve veszélybe kerülne támogatta Szabad a azt is, hogy az utazásoknál meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan szervezzük ezeket meg, és a kampányoknál pedig amellett foglalt állást, hogy egy másik egyensúlyt találjunk, ha jól értettem az általa mondatakat, a frakciók között egy egyrésztről, másrésztről az intézményes oldal között. És amellett is állást foglalt hogy 2,9 helyett inkább 1,9% legyen ez az arányszám. Azt hiszem, hogy itt még közvetítő megbeszélésekre van szó, van szükség. Lyon úr két kérdést tett fel, egyrésztről az új igazgatóságot illetően, a demokrácia támogatásának vonatkozóan, amit itt teszünk, a fennálló egységeket vonjuk össze. Ezek különböző főigazgatóságoknál voltak elosztva, például a Nyugat-Balkán, az elnökség főigazgatóságban volt. Aztán a választási megfigyelés a külpolitika elfőigazgatóságánál. A parlamenti demokrácia támogatására szolgáló egység a külpolitika B egységénél. A országok támogatása szintén az elnökség főigazgatóságnál volt elhelyezve. Most azt tesszük, hogy ezeket az egységeket egy főigazgatóság alatt vonjuk össze, anélkül, hogy kiegészítő költségek keletkeznének ezáltal. Ez tehát egy pusztán egy hatékonysági intézkedés, hogy erőfeszítéseinket össze tudjuk fogni, tekintettel arra is, ami jelenleg történt Észak-Afrikában. Azaz nem lesznek itt kiegészítő költségek, nem fogunk ilyeneket kérni a költségvetési szakbizottságtól aztán a 29 új álláshelyel kapcsolatban 2013-ban és a lehetséges létszámcsökkentés kérdéskörében a jövőben. Valójában van itt egy javaslat a bizottság részéről, hogy a következő években csökkentsük a létszámot 5%-kal. Ez most még csak tárgyalások tárgyát képezi a tanács és az Európai Parlament között és ehhez egy speciális intézményközi megállapodásra lenne szükség, amelynek a, amelyet a Költségvetési Szakbizottságnak kellene elérnie, tehát ez jelenleg nem része egy határozatnak, és nem része a személyzeti szabályzat módosításának sem, tehát ezt külön kellene erről külön kellene megállapodást hozni, és ez azt az időszakot ill, érinti, amely 2013-at követi. Tehát ez a növelés bizonyosan nem ellentmondásban a jelenlegi helyzettel, de azzal sem, ami lehetőség szerint előttünk van, és itt különösen kompenzációról van szó a munkaidő növelését illetően, hiszen a bizottság azt javasolja, hogy a munkatársak munkaidejét 35,5-ről 40 órára kell növelni, ez több mint 5%-os plusz munkaidő, és természetesen e tekintetben van értelme, hogy a hogy ehhez igazítsuk a munkatársak munkaidejét, de itt, hogyha, költség, hogyha kiegészítő igény merülnek fel, akkor azt még ki kell mutatni. Andrásen asszony 2,2 milliárdról beszélt, mi 1,7 milliárdot irányoztunk elő az Európai Parlament céljaira, a karbantartásra. Miért is kell ebbe beruháznunk? Hát azért, hogy egyszerűen fogalmazzak, mert szinte már a fejünkre omlik a tető mint ahogyan ez megtörtént a plenáris teremben Strasbourgban. Tehát alapvetően át felülvizsgáltuk a karbantartási tervünket, az épületeink egyre inkább előregszenek, és nem vállalhatunk kockázatokat, éppen ezért hálás vagyok Ashcroft képviselő rám felhívásáért is, hogy meg kell takarítanunk, de nem szabad kockázatokat, felesleges kockázatokat vállalnunk. Ami pedig az emelést illeti elmondanám, hogy az infláció ott, ahol dolgozunk, ahol a munkatársaink dolgoznak, és ez körülbelül fele-fele arányban van Brüsszelben, illetve Luxemburgban. Nos, ott az infláció meghaladja a 3%-ot. A legtöbb szerződés, amelyeket kötöttünk más cégekkel, Nos, ott kiigazítottuk ezeket az összegeket az inflációhoz mérten, tehát 3% fölött kellene megtörténnie. Tehát, hogyha a 2,9%-os javaslat érkezik, akkor ez reális, a lényeges költség tömböket illetően, ez reálisan egy visszaesést jelent, egy csökkentést, de legalább minimálisan egy stabilizációt. Aztán Gebrani úr kérdését illetően itt először a 20%-ra vonatkozóan ez egy régi felosztás az intézmények között, amelyről az elnökök értekezlete döntött, ha jól emlékszem, mégpedig 88-ban. Azóta nem határoztak a plafonról, hanem ezt célként rögzítették azzal a lehetőséggel, hogy azokban az években, ahol különleges beruházások merülnek fel az épületek vonatkozásában, vagy új tagállamok csatlakoznának az EU-hoz, vagy pedig len a képviselői statutum bevezetése esetén túl lehet lépni ezt a 20%-os határt. Tehát ez volt már a 88-as határozatban jelentős beruházásokat eszközöltünk az épületekbe, van egy plusz tagországunk most már Horvátországgal, és 2009 óta a tagállamokat mentesítjük a képviselői bérek finanszírozása alól, és ezeket a saját költségvetésünkből finanszírozzuk. Ennek ellenére ez a költségvetés jelentősen a 20%-os arány alatt marad, tehát nem, tar- nem ragaszkodunk ez a 20%-hoz, jelentősen alatta vagyunk, mert azt hiszem, hogy ebben a helyzetben, amikor sok tagállamnak jelentős nehézségekkel kell szembenéznie, ez a helyes intézkedés és a helyes jelzés részünkről. A renoválás kérdésével kapcsolatban már mondtam néhány dolgot a renoválási költségeket, illetően Brüsszelben. Köszönöm a támogatást az e-komitik irányuló projekt tárgyában Jelenleg két szakbizottságban van ez próba jelleggel, de az a cél, hogy a ciklus végéig valamennyi szakbizottságban működjön ez. Ennek ellenére azt hiszem, hogy még mentalitásváltásra van szükség, mert mindenkinél nagyon sok papírt látok az asztalon, tehát hogyha önök is világos jelzést adnának politikai területről, hogy valóban készek arra, hogy számítógéppel, laptoppal, hogy tablettel dolgozzanak, a Wi-Fi-t használják, ami már létezik, és aztán elfogadják, hogy a titkárságoknak nem kell mindent még egyszer kinyomtatniuk. Nos, azt hiszem, hogy akkor valóban jelentős megtakarításokat lehetne elérni ezen a területen. Von úr javasolt egy értékelést a költségvetésre vonatkozóan globálisan, hogy további megtakarításokat lehessen azonosítani. Ezzel kifejezetten egyetértek. Esvers úr elismerte erőfeszítéseinket, amelyeket tettünk, és arra utalt, hogy az Európai Történelemház esetében van egy megállapodás, de a költség keretet tiszteletben kell tartani. Aztán felvetette a két székhely kérdését, amely természetesen a mi döntési lehetőségeinken kívül esik. Ki is eh, egészíthetem a Durán asszony által mondattakat, aki azt mondta, hogy ez nem taktikus pozíció a éves pénzügyi kerettel kapcsolatos tárgyalások szempontjából valóban nem, mert ez a 2013-as költségvetési javaslat a 2014-es illetve a 2014-es még jelentősen a 20% alatt van az Európai Bizottság új javaslata alapján, amely 300 milliós megtakarítást akar az administratív kiadások területén elérni. Tehát továbbra is a régi 20%-os mázs alatt vagyunk, és ezzel közvetetten el fogjuk fogadni, hogy az administratív költségek a következő finanszírozási időszakban 300 millió euróval kerülnek csökkentésre, már a 2014-es évtől kezdődően. Geringer asszony felvetette Luxemburg kérdését és a tisztviselők kérdéskörét gyakran elfelejtjük, mivel életünk nagyrészt Brüsszelben bonyolódik, hogy az adminisztráció főszékhelye a szerződések szerint továbbra is Luxemburg, és ebből eredően van egy jogi kötelezettségünk, volt egy bírósági eljárás is ezzel kapcsolatosan néhány évvel ezelőtt, tisztviselőink felének Luxemburgban kell lennie, tehát körülbelül két és fél ezer tisztviselőnk van Luxemburgban, akiket megfelelően el kell helyezni. A KED épülettel kapcsolatosan kapcsolatos dokumentumokat átadtuk az önök szakbizottságának, a tavalyi évvégieket is, és ezzel kapcsolatban a Költségvetési Szakbizottság megfő döntéseket hozott. 2006-ban született a döntés ennek a kadépületnek a felépítéséről. Krönyer asszony specifikus kérdést tett fel a tolmácsolás tárgyában, a tolmácsolási költségek csökkentésének tárgyában, amit jelenleg teszünk a fordítás területén, valamint a tolmácsolás területén, az a következő. Ugyanazon teljesítményeket tartjuk fenn, mint eddig, de a jobb szervezés révén csökkentjük a költségeket. Ez lehetővé tette, hogy 2000 2011-ben 93 helyet tudtunk megspórolni a tolmácsolás főigazgatóságnál és a tolmácsolás főigazgatóságnál. Mégpedig benchmarking révén ez azt jelenti, hogy kitűztünk egy célt, egy produktivitási célt, egy célt, amelyet a nyelvi egységeknek el kell élniük. Ez egy észszerű cél volt, de volt néhány nyelvi egység, nyelvi osztály, amelyek kevesebb oldalt fordítottak, vagy kevesebb tolmácsolási órát teljesítettek, és most valamennyinek körülbelül ugyanazt kell teljesítenie. Szerintem ez korrekt, senkitől nem követel túl sokat. Ennyit a megtakarításokról, és az végeredményben a többnyelvűségi rendszerünket is stabilizálja, mert azt hiszem, hogy a tolmácsolás és fordítási teljesítményeket 23 nyelvre plusz ugye figyelemmel a bővítésre, a balkáni bővítésre, csak akkor tudjuk továbbra is biztosítani és indokolni, hogyha mindez hatékony és optimális módon kerül megszervezésre. És az azt is jelenti, hogy a csúcs terhelést csökkenteni kell, különösen tolmácsok esetében, és azért nagyon hálás vagyok a támogatásért, amelyet itt kaptam ezen az ülésen, hogy a szakbizottsági kiküldetéseket a jövőben a zöld, a türkisz hetekre szervezik majd, amikor vannak szabad tolmácskapacitások, és nem a szakbizottsági hetekre, amikor tolmácsaink teljes mértékben be vannak fogva, és ezért plusz pénzért kellene kiegészítő tolmácskapacitásokat vásárolnunk. Köszönöm szépen, főtitkár úr. Úgy gondolom, hogy a papír kérdésben minden vállalatban a világon sajnálatos módon azt tapasztalták, hogy az úgynevezett e munkához, az informatiká segítségével folytatott munka nem csökkentette, hanem növelte a felhasznált papír mennyiségét, hiszen elektronikusan megszámáltatlan mennyiségű dokumentumhoz hozzáférünk, és persze papíron könnyebb ezt elolvasni, mint egy mobiltelefonon, ezért rendszeresen az emberek kinyomtatják őket. Ami a plafon kérdését illeti, Strasbourg esetében Andrásen azt, hogy már elment, de hát minél több plafon esik le Strasbourgban, ő annál boldogabb, és most az ő távollétében persze megmosolyoghatjuk, de nem fogok többet mondani előadó úr, vagy jelentéstevő úr, egy kis kommentár, nagyon gyorsan, nagyon gyors és nagyon rövid leszek. A főtitkár úr kérdéseit és válaszait is nagyra értékelem. Néhány kérdést nekem is intéztek a kollégák. Egyetértek Monikával és Salvadorral az új technológiák használatával kapcsolatban. Igen, ezzel lehet csökkenteni a költségeket. Az e-bizottságok és az egyéb elektronikus munka remélhetőleg hatékonynak fog bizonyulni a parlament és a képviselők számára is. Azt hiszem, hogy ezt ne felejtsük el aztán. Néhány pont Richard felvetésében biztosított arról, hogy az összes döntés, amely megszületett, az azt támogatja, hogy a becsült értékekhez próbáljunk meg ragaszkodni, és utána a társfinanszírozás kérdésére próbáljunk meg visszatérni. Az Történelm Háza esetében Barozó elnök úr is felajánlotta ezt, hogy az építési költségek, illetve a működtetési költségek esetében is számíthatunk rájuk. Az iránymutatásokban volt egy módosító, az egyéb politikánkkal kapcsolatban is. Marta, amit mondott, azt az elnök úr is felvetette, én is szeretném a lehető legalacsonyabb szinten tartani a növekedést, a költségek növekedését. És egy végső pont, amivel az általános növekedésre és a 2096 század százalékos büró által kért növekedésre utalhatok, mi itt a szakbizottságban is és az elnökségben is próbáljunk ehhez ragaszkodni a 2,96%-hoz, és akkor, hogyha az 1,9%-ot felül tudjuk írni, illetve túl tudjuk lépni, amit a bizottság javasolt, már is sikernek könyvelhetjük azt el. Elnök, köszönöm szépen, jelentéstevő úr, és köszönöm az alelnök uraknak is, illetve a főtitkár úrnak, hogy ellátogatott hozzánk. Folytatjuk tehát a munkát, jövő héten, március 6-án fogunk találkozni az egyeztető tárgyalások előtárgyalásán. A következő március 8-i ülésünkön lesz egy második eszmecsere, folytatjuk tehát a válaszok megadását azon kérdések esetében, amelyeket eddig nem sikerült megválaszolni. Március 9-e a módosítók benyújtásának határideje. Az a becsült számokkal kapcsolatos jelentést március 12-én fogadjuk el, utána egyeztető tárgyalás a bíróval március 13-án, a végső jelentés elfogadása 21-e, március 21-e lesz, és a márciusi második plenáris ülésre fog elfogadhat, elfogadásra kerülni ez a jelentés. Az utolsó szavazás, illetve megszavazni valóra térünk át, mihelyt a főtitkár úr elhagyott bennünket. Jelentéstevőnk Francesca Balzani ugyan nincs itt, de azt mondták nekem, hogy Jönent Fenn képes lesz őt helyettesíteni, kapott megfelelő utasításokat ugyanis. Jelen, akkor az átcsoportosításokkal kapcsolatban, a tízes ponttal kapcsolatban meg is kapod a szót. Yes, sir. Uh... Köszönöm, elnök úr. Két átcsoportosításról beszélünk. A DEC 2012 per 1-es, az Európai Atlanti Stratégia előkészítő fellépés, az Európai Bizottság szeretné ezt az előirányzatot másik költségvetési sorra integrált tengerpolitikára átcsoportosítani. Francesco Balzani azt mondta, hogy ellenzi ezt a transfert, mert úgy véli, hogy ez megváltoztatná az előkészítő fellépés célját, amelynek más volt a hatája, nem csak a tengerpolitika, hanem inkább a regionális megközelítésű atlanti stratégia. Úgy véli, hogy túl nagy a különbség a két cél, felhasználási cél között. Így Francesca azt javasolja, hogy ne fordjuk el ezt a transfert. Köszönöm, Dominik Riké kért szót. Valóban? Igen, abszolút én is támogatom, hogy elutasítsuk, elnök úr, ugyanebből azokból kifolyólag e, célkitűzésünket módosítanánk meg, a politikánkat változtatnánk meg ezzel, úgyhogy támogatom ezt. És László és Giovanni ugyanezen a véleményen van? Nagyszerű. Akkor ki ellenzi ezt az átcsoportosítást? Ki támogatja az átcsoportosítást? Senki tartózkodás nincs, jó, tehát elutasítottuk egyhangulag, e, továbbítjuk majd a Regi Szakbizottságnak ezt a határozatot. A másik átcsoportosítási jelent. The other one... Igen, a DEC 04 per 2012-es halászati megállapodásokra vonatkozik ebben az esetben technikai jellegű javaslatról van szó, hiszen Mozambikkal most már elfogadtunk egy halászati megállapodást, amelynek finanszírozásra van szüksége annak érdekében, hogy az európai halászok minél hamarabb tudjanak halászni. Ezért ez politikailag egyáltalán nem kényes, a mi értelmezésünkben technikai jellegű, így azt javasoljuk, hogy fogadjuk ezt el. Te milyen? Nagyszerű. Akkor Mozambikkal kötött el, köt, el, e- megállapodásról van szó, Mozambiknak nincsen Nyugat-Szaharával határa. Ki támogatja tehát az átcsoportosítást? Köszönöm. Ki ellenzi? Senki tartózkodás sincs, úgyhogy egyhangulag elfogadtuk. Gratulálunk Jörennek a hatékony közreműködésért. És most tovább lépünk egy más átcsoportosításra ez már a többi intézmény költségvetését illeti. José Manuel Fernández kapsz. Köszönöm szépen. Ami ezt az elcsoportosítást illeti, már előirányoztuk ezt, mert nagyon valószínű, hogy lesz egy különbség az árfolyam között, a dollár-euró árfolyam között, és ez az átcsoportosítás. Azt céloz, hogy ezt a pontot lefedjük, tehát én azt javaslom, hogy szavazunk mellette. Si, ki con. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk egyhangulag ezt a technikai átcsoportosítást, gratulálok a jelentéstevőnek nincs több átcsoportosítás, így a szavazást befejeztük, és tovább léphetünk a hetes napi rendi pontra. Ez az 1 per 2012-es költségvetés módosítás tervezet, de Francesca nincs itt, és igazából nem is annyira sürgős ez az ügy, úgyhogy azt javaslom, hogy egy későbbi ülésünkön foglalkozzunk vele, illetve Jörán. Very quickly nagyon gyorsan le tudnánk ezt tudni, mert ez egy eh, a decemberi ITER eh, megállapodás költségvetésé alakításáról van szó, tehát ennek a módos, ennek a megállapodásnak pénzéváltásáról beszélünk, szerintem nagyon problémás. Jó, akkor ez rendben van, és nem kell szavazni róla ebben a stádiumban, csak bemutatásról van szó. Amikor megkapjuk amikor megkapjuk az instrukciót a jelentéstevőtől, hogy ellenőrizzük azt, hogy ez a javaslat teljes mértékben megfelel a decemberi szavazás eredménynek, akkor emlékezni fognak remélhetőleg arra, hogy a trilóguson született megállapodás egy lehetősvé tette azt, hogy a állásfoglalásunkban, akkor, amikor szavazunk a költ, szavaztunk a költségvetésről decemberben, illetve az intézmény közi megállapodás felülvizsgálatáról, akkor pontosítottuk az állásfoglalásunkban azt az értelmezést, amit akkor adtunk, és itt most Jörán megerősítette azt, hogy az Európai Bizottság javaslata ezt az értelmezést ö, fogadja el, és nem az egyes tagállamok véleményét. Nos, ha tud gyorsan, és nem elnézést, mondja az elnök, mindjárt uh, Jörán visszakapja a szót, de ha George kíván-e felszólalni és bemutatni a jelentés tervezetét a személyzeti szabályzatról. Jó, és akkor utána jön ismét szót kap. Akkor George, tiéd a szó. Thank you. Köszönöm, elnök úr. Kollégák, röviden felvezetném véleményemet az új uh, személyzeti szabályzattal kapcsolatban, ahogy azt az Európai Bizottság javasolta, a jogi szakbizottság az illetékes, mi pedig saját véleményt alkotunk erről. Mik itt a fő kérdések? A fő változások? Öt. 2018-ig 5%-os személyzeti állománybeli csökkentésre kerül sor, nem kell senkit kirúgni, hanem egész egyszerűen a nyugdíjba menők helyett neveznek fel mindig újakat, illetve az úgynevezett az elhíresült indexáció, amelyel a mindenkori inflációhoz igazítják az uniós alkalmazottak bérét. A szolidaritási eh, járadék 5-ről 6 százalékra növekednek 2013 ben elsővel, 65 évre nőne a normál eh, nyugdíjkorhatás, és könnyebbé tennék 67 éves korig a a számára, aki ezt zelélni kívánnak, hogy tovább dolgozzanak. A 37 és fél órás munkahét 40 órára nő, amelyre már a főtitkár úr is utat korábban az előző napi rendi pontban. 6-ról 3 napra csökkentik a támogatott hazautazási szabadságot, maximum hasz a jelenlegi három év helyett hat évig maradhat valaki e, egy e, funkció besorolásban, illetve a titkársági munkát végők szemére az asszisztensi besorolás átalakítására kerülne sor. Röviden így foglalnám össze a javaslatokat. Én véleményemben felvázoltam ennek a hátterét, amelyről egyébként már beszéltünk, megtakarításokra van szükség válságban, nem eh, hagyhatjuk ezt figyelmen kívül, hiszen egyre nagyobb eh, megszorító intézkedéseket hoznak a tagállamok is. Az Európai Unió intézményeinek is részt kell vállalnia eh, ezen megszorításokból proposals uh, which have been subject to due social dialogue. A szociális párbeszédet uh, lefolytani, lefolytatni kívánja az Európai Bizottság, ugyanakkor megpróbál megtalálni uh, a megszorítások és a az európai közalkalmazottak jogai közt az arany középutat. Fontosnak tartom ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a személyzeti szabályzat módosítása bizonyos alapelveken alapszik. A teljesítmény, a munka minősége az, amit valahogy mindenképpen díjazni kell, illetve valamilyen fajta földrajzi egyensúlyt is teremteni kell a tagállamok között. A 2004-es legutóbbi személyzeti szabályzati reform már az európai köztisztviselők számára jelentős változásokat hozott. 3 milliárd eurót takarítottunk meg ezzel, 2020-ig további 5 milliárdot takaríthatunk meg az új módosításokkal. Sőt, a legújabb pénz, több éves pénzügyi keret ide alatt 1 milliárdot spórolhatunk így meg. A Költségvetési Bizottság hatásköre ügyben egyértelmű, a jogi szakbizottság az illetékes, de mivel ennek fontos költségvetési vonzatai is vannak, ezért nekünk is véleményt kell nyilvánítanunk. A költségvetési vonzatokkal járó módosításokról mindenképpen véleményt kell nyilvánítanunk. Véleményemben pontosan ezt teszem, hogy a jogi szakbizottság ezt egy pillanatra se hagyja figyelmen kívül. Megpróbálom az eredeti szöveget úgy módosítani, hogy a Költségvetési Bizottság hatásköre ne sérüljön ebben az eljárásban. Dagmar Roth Berend az előadója a Juri szakbizottságban ennek a témának, és neki is elmondtam egyértelműen, hogy ha költségvetési vonzatokról van szó, akkor nekünk van első sorban jogunk véleményt nyilvánítani, tehát hogyha bármiféle közsületési vonzattal járó módosítást kíván eszközölni, akkor előtte mindenképpen konzultálnia kell velünk. Végezető elnök úr, kedves kollégák, a menetrendet illetően szolid bennünket az idő, hogyha nem sikerül megállapodni 2012-ben, akkor könnyen előfordulhat, hogy 5,5 százalékkal is nőnek a köztisztviselői fizetések a jelenlegi szabályzat szerint, ami a jelenlegi helyzetben eh, igencsak eh, elkeserítő volna számunkra, eh, de remélhetőleg ez elkerülhető, fel kell ismernünk, hogy a tanács igen határozott véleménnyel bír ezügyben. Úgy vélik, hogy az Európai Bizottság nem volt elég radikális, további engedményeket, megszorításokat követelnek, és 2012-ben így nehéz lesz megállapodni. A szolidaritási járulék eh, okozhat így felfájást, hogy ezt hogyan alkalmazzuk az év végét követően, eh, ezért kell egyeztetnünk az árnyék előadókkal is, annak érdekében, hogy az Európai Parlament semmiképpen se legyen kerékötője ennek a folyamatnak. Merci, monsieur le rapporteur. Sidonia. Köszönöm, jelentéstevő úr. Sidonia kért szót. I would like to uh, welcome the draft um, uh, opinion of yours. Üdvözlöm ezt a véleménytervezetet. Szerintem ez jól tükrözi az itt elhangzott vitát, és nagyra értékelem a szövegben azt, hogy figyelembe veszi azt, hogy, és védi a szakbizottságunk hatásköreit, ragaszkodnunk kell ahhoz a szabályhoz, hogy legyen szavunk a szervezet és a szervezet változtatásainak a, a kapcsolatos döntésekben. Ez egy helyes vélemény. Vannak azonban né, olyan problémák, amelyeket, amelyeket a korábbiakban felvetettem. Nagyon jó párbeszédet is folytattunk ezzel kapcsolatban, mielőtt a az ön szövege nyilvánosságra került, és be is kerültek az általán felvetettek a szövegbe, ezért most egyre bátrabb vagyok, és lehet, hogy még módosító indítványokat is fogok benyújtani. Szakbizottságunkon az a szerepünk, hogyha lehetséges, akkor módosítsuk, javítsuk a személyzeti szabályzatot úgy, hogy biztosítsuk a jó minőségű tisztviselői munkát észszerű áron az európai intézményekben. Tehát nem szabad csak a megtakarításokról beszélni, az nem elég. Üdvözlöm azt is a szövegével kapcsolatban, hogy elfogadta a véleményemet azzal kapcsolatban, hogy fontos a kompetencia jutalmazása, és emlékszem, hogy mit mondott Allen, hogy mennyire nehéz legalábbis a francia közszolgáltatás, közszolgáltatás közszolgák esetében ezt elvégezni. De ha valami nehéz, azt attól még nem kell teljes mértékben elvetni. Sőt, néhány módosító indítványt szeretnék majd benyújtani. Van néhány olyan kérdés, amit szeretnék még látni a véleményében, remélem, hogy ön is tudja majd ezt támogatni. Úgy gondolom, hogy a, a tisztviselők automatikus felsőbb fizetési sorba sorolása két évente nem helyes, az drága dolog. Szerintem három évente kellene, hogy erre az átsorolásra sor kerüljön. És a nagyon magas beosztásba kerülő tisztviselőknek gyakran már nincsenek egyáltalán napi menedzsmenttel kapcsolatos feladatai. Még egy dolog, a megfelelő földrajzi egyensúly megvalósulása a közszolgálat területén nagyon fontos. De itt most jelen pillanatban csak létszámot számolunk, azonban a különböző kategóriákba vagy beosztásokba való lebontást nem veszük figyelembe. Toborzás, új alkalmazottak felvétele és az ő helyzetüknek nyomon követése esetében azonban ezt a részletes lebontást is figyelembe kéne venni. Végül úgy gondolom, hogy a szövegtervezetben hangsúlyozza, hogy milyen korlátaink és milyen felelősségeink vannak nekünk szakbizottságunkban ezzel a szajbahelyzattal kapcsolatban. Szerintem a stagnálás, illetve a teljesítmény is több hangsúlyt kellene, hogy kapjon, illetve a megfelelő földrajzi egyensúly, ami nem csak a számokat, hanem az egyes beosztásokat is figyelembe veszi. Herzog Edith kap szót. Thank you, uh, thanks so much, Chairman. I'd like to congratulate uh, to, to Mr. Lyon to his report. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálok Lyon úrnak a jelentéséhez. Egyetértek az előttem szólóval, hogy nagyon fontos megtartani az egyensúlyt. Ne lépjünk túl a szakbizottságunk kompetenciáján egy oldalról, de ne vállaljuk azt a kockázatot se, hogyha itt túlszabályozás hibájába esünk, akkor a jövőben a hátrányt élvezünk más ügyek esetében majd. Tehát nem szabad, hogy ez a munka, ez kihatásra legyen majd más ügyekkel kapcsolatos munkánkra. Egyébként gratulálok önnek. Nagyjából egyetértünk az ön által felvázolt javaslatokkal, néhány kiegészítéssel szeretnénk majd még élni. Nyilván szükséges, hogy megszülessen ez a szabályozás, mégpedig a szolidaritási járulék miatt. Egyetértek önnel abban, hogy nagyon rövid az idő, hiszen az év vége előtt el kell fogadni az új szabályzatot. A szolidaritási járulék nem csak lejár, hogyha nem szabályozunk, nem hozunk új szabályokat, hanem azt sem fogjuk tudni, hogy hova megy ez a pénz. Nem akarjuk pántlikázni ezeket az összegeket, de parlamentként szerintem meg kell bizonyosodnunk arról, hogy minden dokumentumunkban, hogy szolidárisak akarunk lenni azokkal, akik a legtöbbet szenvedik a válságban, ezért az európai megtakarításokat a munkahely teremtés és növekedési projektekre kell fordítani a jövőben. Tehát persze nem akarjuk pántlikázni, nem is tehetjük meg azt, hogy pántlikázzuk ezt a pénzt, de szeretnénk mégiscsak üzenetet küldeni azok felé, akik elveszítették az állásukat, vagy elveszíthetik azt, és szeretnénk az európaiak számára erő, munkahelyeket teremteni. Ez kell, hogy legyen a politikai üzenetünk ebben a jogszabálytervezetben is. És aztán úgy gondolom, hogy azt is kívánjuk, hát hiszen én is új tagállamból származok, hogy nem feltétlenül a mi szakbizottságunk feladata ez, de azért meg kell említeni, hogy ne csak az emberek toborzása legyen korrekt és fair, hanem a, a előléptetés is ugyanezeket az elveket kövesse. Az eredeti szöveg azt mondja, hogy az egyenlőség elve alkalmazandó. Hogyha komolyak akarunk lenni az egyenlő jogokkal kapcsolatban, akkor ez egy kötelező érvényű cél kell, hogy legyen, és nem csak egy lehetőség. Ezért itt szeretném megváltoztatni egy kicsit a szöveget, kicsit javítani szeretnék rajta, de különben úgy gondolom, hogy nagyon értékes ez a jelentés, és gratulálok a szerzőjének. Köszönöm. Köszönöm. Edith Tülasszony. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm ezeket az elemzéseket. Két szempontot vetnék fel az első. Azt hiszem, hogy említette az utazások, a hazautazással kapcsolatos probléma. Itt né, régebben napokra volt erre szükség, most már néhány ö, óra is elegendő, tehát jelentősen csökkentek a költségek ezt illetően, és aztán van még egy félelmem, azt olvastam itt, hogy itt az igaz, uh, szociális igazságosághoz kapcsolódik ez a javaslat. Úgy tűnik számomra, hogy uh, nem ugyanúgy kezelik az alacsonyabb kategóriákba tartozó tisztviselőket, mint a magasabbakba. Új titkársági kategóriát hoznak létre, főként nők lesznek ezek egyébként egymás között szólva, és olyan helyzetben kerül, helyzetbe kerülnek, hogy itt nem lesz megfelelő megosztás az alacsonyabb és felsőbb kategóriákba tartozók között. Itt nagyobb szolidaritásra lenne szükség, progresszívabbnak kellene lenni, hogy a bérezés kérdése megfelelően alakuljon, és aztán a bizottság sokat vitázott az bizottságok kérdésével kapcsolatosan, ezek hatásköreivel kapcsolatban. Ez tehát csak néhány észrevétel, és különösen a szociális igazságosság kérdése a különböző kategóriákba tartozó tisztviselők között azt hiszem, hogy ezt nem vették elegendően figyelembe. Elnök, köszönöm, Inge Gressle következik. Köszönöm szépen. Elmondanám, hogy Némileg csodálkoztam a Költségvetési Szakbizottság jelentéstevőtől kicsit többet vártam volna. Néhány módosítót fogok benyújtani, és ezeket most kifejteném. A bizottság jelenlegi tervezete, hogyha ez így marad, talán a legnagyobb szociális program a foglalkoztatottak szemben, amit az EU valaha is készített. A tervezetben valamennyi EU intézmény szemére itt van az a lehetség, hogy a flexitime-ot alkalmazzák, a szabadidő kompenzációt, akár 24 napig terjedhet ez egy évben, ez a lehetőség bevezetésre került. A bizottság 2007-ben már igénybe vette ezt a lehetőséget, és elég jól tudjuk, hogy ez hogyan hat ki, hogy milyen kihatása van ennek. Óvnék attól, hogy ez a dolgot egész egyszerűen így elfogadjuk, vagy majd hirtelen meglepjen minket. A túlórákat egyszerűen korlátozni kell, és a szabadidő kompenzációt meg kell felezni 2010-ben a bizottságnál. 100 ezer nap esett ki ezen szabadidő kompenzáció okán 130 eles helyet jelent ez. Tehát ez, hogyha itt semmit nem teszünk, az bizonyosan problémákat vet fel. Ezzel kapcsolatban néhány módosítót fogok benyújtani, mert azt hiszem, hogy ez a hatás, amely valószínűleg nem kívánatos, de bizonyosan megjelenik majd, ezt mi nem tarthatjuk kívánatosnak. És aztán még a külügyi szolgálat esetében szeretném felvetni, hogy joggal panaszolják, hogy kevés a személyzetük. Másrésztről, hogyha megnézzük a távolléti időket, a szabadidőt és mindent egybevéve, akkor azt látjuk, hogy 11-12 hét az, amit a tisztviselők a munkahelyükön kívül tartózkodnak évente, és aztán még itt van a flexitime is, ez is hozzájönne, az 6 hét, 6 hetet jelent, aztán az ország mm, mm, ö, nehéz helyzetét, illetve még akár ö, további hetek jönnek ehhez hozzá, és a külügyi szolgálatot nem foszthatjuk meg teljes mértékben munkaképességétől ennek következtében, tehát módosítókat fogok benyújtani, benyújtani mert azt hiszem, hogy a hivatali utat jobban kell mindenképpen megszervezni ennél a szolgálatnál, hiszen ha ez nem történik meg, akkor nem lesz működőképes külügyi szolgálatunk. Aztán amellett törnék lencset, hogy azt hiszem, hogy ha ezeket a dolgokat nem változtatjuk meg, akkor az európai választási kampánynál bizonyosan erősen megjelenik majd ez témaként. Mindenki megértette már ezt, éppen ezért az lenne a sürgős tanácsom, hogy itt rosszul értelmezett szolidaritásból ne térjünk rossz útra. A jelentést tevőnél is remélem, hogy nyitott fülekre találnak ezek a módosító indítványok. A Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottság részéről is be fogom ezeket nyújtani. Én ott véleményezője vagyok ennek az anyagnak, és munkadokumentumot készítettem, és 11 módosítót nyújtottam be a személyzeti szabályzathoz. Ez a munkadokumentum mindenkinek a rendelkezésére áll és megvilágítja a személyzeti szabályzattal kapcsolatos további teendőket, hogy az európai közszolgálat munkaképességét helyreállítsuk. Amellett törnék lencset, hogy nézze meg ezt mindenki, hiszen ott kifejtem, hogy miért és hogyan javasolok bizonyos módosító indítványokat. Azt hiszem, hogy ez a reform fontos, hiszen talán 7-8 év múlva kerül sor a következő reformra, épp ezért azt mondanám, hogy csalódott vagyok a bizottság által bemutatott anyag miatt. Azt hiszem, hogy nagy szívességet tenne magának a bizottság, hogyha a személyzeti szabályzat alapvető problémáit megoldaná, hiszen nagyon sok probléma merül fel, és aki a szakszervezettel beszél, az tudja, hogy milyen problémák vannak, de az alapvető problémákkal foglalkozni kellene, amely a bürokrácia leépítéséhez vezetne, az emberi erőforrás osztályokban 5%-a dolgozik a munkaerőnek, és ez viszonylag nagy számarány. Ott semmit nem tettek, és remélem, hogy kihasználják a lehetőséget, hogy a reform keretében foglalkozzanak ezekkel a dolgokkal, de hogyha mi parlamentként nem nyújtunk be módosítót, és a jogi szakbizottságtól sincs módosító, akkor mindez így marad, ahogy van, és az bizonyosan rossz hír lenne Európa számára, és munkatársaink, alkalmazottaink számára is. Köszönöm. Köszönöm, Inge, értjük az üzenetet. És amikor meg lesz a konkrét forma, akkor remélhetőleg ez is benne lesz. Jelentéstevő úr szeretné, illetve de szeretné lezárni a vitát? Nem, elnézést, még ezt kapszol. Eszter Grölyé és utána a vélemény előadója, tudván, hogy a módosítók leadásának a határideje március 1 tehát két nap múlva van. Elnök úr, egy kérdésem lenne. Az alkalmazottak képviseleteinek a képviseleti szervezeteinek milyen modalitásai vannak, tehát a, akikkel tárgyalunk. Szeretném tudni azt, hogy hogyan társultak, hogyan alkottak szervezeteket az alkalmazottak ezekhez a tárgyalásokhoz. Kikkel tárgyaltuk? Très bien. Bien, monsieur le rapporteur. Előadó úr. Köszönöm, elnök úr. Először is jó volt hallani, hogy ilyen komoly érdeklődésre tart számot ez a téma a kollégák között. Érdekes gondolatokat, javaslatokat hallottam a kollégáknak. Gressle asszony módosítóit megkaptam, alaposan átolvastam őket, végig gondolom, hogy mit tudok bevenni ezek közül, hogyha ebben a szakbizottságban kívánja benyújtani. Az Európai Bizottságtól kellene megkérdezni egyébként az utolsó kérdést, ennyit szeretem volna elmondani. Köszönöm előadó úr, ezt el van egy elsődleges eljárás, ami alapján a szakszervezetekkel együttműködik az Európai Bizottság, mielőtt a javaslatokat benyújtja. De tisztázni fogjuk ezt majd, és megkapod a választ. Akkor most a módosítók beadásának a határideje március 1 -e, és a következő ülésünkön fogjuk megtárgyalni, illetve a március 22-i ülésünkön fogjuk megtárgyalni a módosítókat. Most pedig jelen feljelentése következik az Európai Unió pénzügyi támogatás nyújtásával kapcsolatban a versenyképesség és innovációs keretprogramon belül jön. Nagyon bonyolult cím ez, miközben projektkötvényekről, eurókötvényekről beszélünk. Először is az első eszmecsere óta komoly együttműködés volt e témában. A a DG Move-val, DG Equin-nel, az Európai Beruházási Bankkal egyeztettünk, próbáltuk a technikai részleteket tisztázni a bizottság ezen javaslatával kapcsán. Az árnyékelőadókkal is nem sokára tartunk majd egy ülést ezzel kapcsolatban. Remélhetőleg jövő héten erre sor kerülhet. Két héten belül szeretnénk egy szövegtervezetet gyártani. vannak tisztázandó kérdések. Fontos, hogy ne fussunk túl azon az érintett költségvetési soron, amit beterveztünk. Ez mindenki számára világos. Ugyanakkor a két legfontosabb társbizottság, a TRAN és az ITRE szakbizottságok Érdekes ez, mert mindkettő néppárti, néppárti jelentéstevő képviselik. Salvador, érdemes most figyelni rám kivételesen. Salvador, Ingeborg, hajátok szavam. Tehát a Trant és az ITRE előadója néppárti. Mégis az üzenet roppant eltérő. Felmerül bennem tehát, hogy mi lesz így a néppártal, mert a közlekedési bizottság nevében Csöncsen olasz kollega úgy érzi, hogy radikálisabb, nagyra törőbb, euró kötvényszerű, Dölor kötvényszerű modellt szeretne látni, amikor az Európai Unió is részt vesz a kötvények kiadásában és a, a tők piacon, a tők előteremtésében az infrastruktúrális projektek számára. Ez a Kancsán úr javaslata a részéről, Langen úr az ITRE-ből sokkal óvatosabban fogalmaz, és azt mondja, hogy az Európai Bizottság túlságosan messzire megy, nem szeretne a kísérleti fázis vége előtt, amíg teljesen ki nem értékeltük ezt, semmit sem e, megígérni, főként nem a következő, a Connecting Europe Facility-vel, vagy a következő több éves pénzügyi tervvel kapcsolatban nem szeretne túlságosan messzire menni, tehát láthatják, hogy teljesen más a megközelítés a két néppárti kollega részéről. Reméljük a kettőt majd valahogy össze tudjuk egyeztetni. Vannak azonban nehéz kérdések. Mi a legnehezebb? Az időzítés. Egy kísérleti fázisnak nagyon minél hamarabb be kellene indulnia, hogyha szeretnénk eredményeket kapni még a többiös pénzügyi terv, jelenlegi terv vagy pénzügyi keret vége előtt, akkor nincs vesztegetni való időnk. Szorít bennünket az idő. Mit jelent ez? Azt, hogy nehéz lesz a projektekkel kapcsolatban visszajelzéseket kapni, és ezeket figyelembe venni a következő pénzügyi keretre vonatkozóan. Ez az, ami tisztázás szorul, ami aggodalomra adhat okot. Az ITRE szakbizottság véleményében, véleménytervezetében kritizálja azt a javaslatot, hogy a projekt kötvény finanszírozás csak olyan projekteket, támogathat, amelyekkel már befejeződtek, de refinanszírozásra szorulnak, vagy amelyek elkezdés küszöbén állnak, amelyeket már jól előkészítettek, előfogadtak. Igaz, de ez csak a kísérleti fázisra igaz. Egyébként már csak azért is, mert kísérleti fázist nem tudnánk időben lezárni. Hogyha elfogadásra kerül, vezetésre kerül ez a fajta kötvény, akkor másfajta projektek is támogathatóak lennének. Ezt fontos hangsúlyozni. Az ITRE kritikusan az ITRE előadója, szerintem az nem az egész ITRE bizottság, csak a vélemény előadója kritikusan fogalmaz, és szeretné, hogyha ezen e, a ponton a projekt kötvények más ágazatba nem kerülnek kiterjesztésre. Energia, számítástechnikai házatok és közlekedési infrastruktúra. Miközben az Európai Bizottság nyitottabb más megújuló energiaforrás projektek, a, nem csak hálózatok is érdekesek lehetnek ebben az esetben. Ez az egyik olyan kérdés, amelyről beszélünk kell. Mik a támogatható projektek. Szerintem mindannyian előadók és bizottságok egyetértünk abban, hogy az Európai Parlamentnek egyértelműen, világosan és rendszeresen jelenteni kell, e, tájékoztatni kell minket arról, hogy mi történik, nem a beruházási bankon és a bizottságon keresztül, hanem közvetlenül hozzánk, hogy mi történik, hogyan alakulnak a projektek, mondjuk hat havonta a kísérleti fázis alatt, annak érdekében tudjuk, hogy hogyan működik ez a eh, gondolat, hogyan működnek ezek a projektek. Az ITRE azt is javasolja, szerintem joggal, hogy biztosítanunk kell, hogy valóban kiegészítő forrásról van szó, tehát sem a magán forrásokat, sem az eh, tagállami forrásokat nem kiváltani kívánjuk, hanem csak ki pótoljuk. Hiszen ezek a pénzek rendelkezésre kell, hogy álljanak eh, egyébként is. Ugyanakkor egy komplex finanszírozási modell nemzeti, privát e, és EU forrásokra is támaszkodhat. A legfontosabb mégis az, hogy a projekteknek kell, hogy legyen európai szintű hozzáadott értéke, amit nem győzök eléggé hangsúlyozni. Most important points, uh, put forward by... Talán ezek a legfontosabb gondolatok, amelyeket kiragadnék a TRAN és az ITRE véleményekből. Ahogy említettem, szorít minket az idő, az árnyékelő adók jövő héten találkoznak ez ügyben. A március 13-áig kell elküldeni a fordítóinknak a szöveget, hogy időben visszakapjuk eh, a módosítók benyújtásának a határideje. Eh, április 3-a, április 25-én szavazunk ebben a szakbizottságban, hogyha a többség megszavazza, akkor megpróbáljuk első olvasatban megállapodni, hogy még nyár előtt lezáruljon a folyamat. És ha minden jól megy, akkor a júliusi plenárison szavazhatunk az első olvasatos megállapodásról. Köszönöm, elnök úr. Si monsieur rapporteur. Köszönöm, jelentéstevő úr. Herzog Edith. Chairman, just very shortly, I'm the shadow. Köszönöm, elnök úr. Én vagyok az ITRE-ben az árnyék előadójának a témának, és lenne pár megjegyzésem, hiszen fontos azt látni és érteni, hogyha a dossziékat megvizsgáljuk a energia témában. A 2050-es UDI tervben például azt olvashatjuk, hogy az Európai Unió előtt álló egyik legkomolyabb kihívása az, hogy infrastruktúrát hogyan kívül, kívánja modernizálni, és hogyan lehet elnyerni a befektetők bizalmát az ilyen típusú infrastruktúrás projektekre, projektekhez. Fontos, ezért, ezért olyan fontos, hogy ez a kísérleti projekt e, sikeres legyen, és hozzájáruljon ehhez az átfogóbb célhoz. Tehát nem csak költségvetési eljárási szempontból fontos ez, az Európai Unió infrastruktúrájának, közlekedési, távközlési és e, energetikai infrastruktúrájának a e, modernizációja forog itt kockán. Ezért a parlament jó felfogott érdeke, hogy ez a kísérleti projekt, vagy kísérlet elfogadás nyilvánosságra kerüljön, és rövid úton kiderüljön, hogy működik, működhet-e, vagy sem. Reméljük, hogy működik egyébként. Ezért kell tudnunk, hogy a néppárti kollégák mit szeretnének, hiszen nem úgy tűnik, hogy egy hangot beszélnek, egy nyelvet beszélnek ezen a téren, de mindannyian bízunk abban, hogy a következő pénzügyi keretben már a bevált kísérleti projektek alapján továbbjátjuk ezt a gondolatot. Ugyanakkor, hogyha el e, puskázzuk ezt a lehetőséget, akkor nem tudjuk e, igazából megtapasztalni, hogy hogyan működhet, miképp működhet, főként olyan projektek esetében, amelyek a piacon, piaci körülmények között önmagukban nem életképesek valami fajta eh, támogatásra érdemesek, ha támogatásra szorulnak, amely a többéves pénzügyi keretből nem származhat, ezért olyan fontos, hogy egy kritikus tömeg kialakuljon, az infrastruktúrális modernizáció végre beinduljon, mert a stratégiai, technológiai energiaplatform, bármit is próbáltunk, semmi sem működött, nem indult be, vagy nem indult be megfelelő sebességgel, ez lehet egy alternatíva. Köszönöm, Edith. A néppárt kap szót, mégpedig a bájos Greszlasszony nevében. Hát ez nagyon szép. A néppárt helyett tulajdonképpen azt szeretném elmondani, hogy a költségvetés rendelettel foglalkozom, ott már ez a pénzügyi eszköz szerepelt 2011-ig, és az volt a reményünk, hogy a bizottsággal megállapodást kötünk. Nos, elmondanék valamit ezzel kapcsolatban, azt hiszem, hogy érdekes lehet a témánk szempontjából. Itt egy háromsoros szövegjavaslat van előttünk a bizottság részéről felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról van itt szó, olyan szabályokról, amelyeket alapvetőnek tekintünk, és amelyeket a bizottsággal egyetértésben alkotunk meg. Ezzel kapcsolatban nagyon jó úton vagyunk. Gondoskodni akarunk arról, hogy tartsuk meg az áttekintést ezzel a pénzügyi eszközzel kapcsolatban, és gondoskodni szeretnénk arról, hogy az illetékes szakbizottságok továbbra is részt vegyenek ebben a folyamatban. A bizottság a beszámolásnál nagyon nagy lépést tett előre, és nagyon részletes beszámolókat javasol, hiszen a legrosszabb dolog, ami történhet, hogy minden egyes főigazgatóság amely egyes projekteket igazgat, mindent máshogyan bonyolít le, és más eszközöket gondoz. Az Európai Beruházási Bankán, akivel más tattal beszéltem, és ő sürgősen arra kért minket, hogy alkossunk szabályokat, hogy elkerüljük ezt, azt, amit ő mushroomingnak nevez, azaz minden Európai Beruházási Bank, ahhoz tisztviselő a saját finanszírozási eszközét alkalmazza, nem ők a hibásak ezért, hanem mi magunk. Megpróbáltuk ezeket a dolgokat figyelembe venni, amit most tanácsolnék, hogy a te problémádat is megoldjuk. Nem követeljük minden alaptól, hogy egy ö, külön költségvetési sorra rendelkezzen, mert akkor pénzügyi szakbizottság, költségvetési szakbizottságként a szakbizottságok is problémákkal küzdenének, és az a cél, hogy rugalmasabban lehessen ezeket a kérdéseket kezelni, hiszen a fő probléma az időbeli probléma, nincsenek tapasztalataink ezen a területen, és nem vagyok bizonyos abban, hogy a mostani, most szükséges tapasztalatokból nyerességünk lenne a programokat illetően, hiszen itt egy ugrásra lenne szükség a pénzügyi eszközökön át kiadandó forrásokkal kapcsolatosan. Egyet kell értenünk, hogy ezeket a költségvetési sorokat bármilyen formában is, de akarjuk, elegáns megoldásnak tartom ezt, hogy az időbeli problémát is megoldjuk. Fontos lenne, hogy ne tegyünk olyan dolgokat, amiket később megbánunk, hiszen nem lehetséges, hogy EU pénzekkel beruházókat csalogatunk adóparadicsomokba. Hát ez lehetetlen. Éppen ezért jó lenne, hogyha szakbizottságokból néhány ö, alapvető elemet figyelembe vennénk. Ö, közgazdásokkal, ö, gazdasági professzorokkal is felvettem a kapcsolatot, akik ö, ezen a véleményen vannak, Langen kolléga is ö, szakértő, kritikusan ö, szemlélik ezt a témakört. Ö, nem arról van hogy a pénzügyi eszközöktől akarnék eltávolodni, de a professzorok azt mondják, hogy nem sikerül majd ö, áttekintésünket megőrizni ezen pénzügyi eszközöket, illetően legalábbis azt illetően, amit az Európai Beruházási Bank tesz. Aztán a pénzügyi piacokról vannak további követelések, és előfordulhat, hogy nem sikerül majd valóban megállapítani, hogy ki is áll egy adott követelés mögött a folyamat végén, tehát így bizonyosan hibás ösztönzőket teremtenénk, már egyébként is ez a helyzet az euróelvezetben, ezzel a problémával küzdünk egyes tagállamokban, az EU pénzekkel ilyen problémák vannak, és a pénzügyi eszközök masszív felhasználása bizonyosan súlyos problémákat eredményezhetne a beruházások területén. Az amit most megpróbálunk, tehát hogy a garanciavállalást korlátozni akarjuk, hát ez egy szent cél, de hogyha nem sikerül végeredményben, akkor nekünk kell vállalni a felelősséget a beruházás kudarcáért. És mit teszünk majd ezt követően? Érdekelne, hogy mit is gondolnak erről a szakértők. Nekem nincs egyébként erre a problémára megoldásom. Nem hiszek ebben, de azt hiszem, hogy ezt a problémát is át kell majd gondolnunk a Költségvetési Szakbizottságban talán meghallgatást kellene tartanunk a pénzügyi eszközök makroökonomiai következményeiről és az EU költségvetés pénzügyi eszközök általi masszív finanszírozásáról. Eddig nem volt ilyen, de a köz- közlekedési szakbizottságban már volt ilyen meghallgatás a pénzügyi eszközökről. Jó lenne tehát, hogyha információkat gyűjtenénk erről. Nos, hát nagyon sokat beszéltem már. Mm, most megnéztük, hogy mit tettünk a költségvetési rendelettel eddig. Azt hiszem, hogy ez egy jó megoldás. A költségvetési főigazgatóság abszolút velünk van, a főigazgató nagyon konstruktív módon járt el, és bizonyosan támogat minket, hogy megoldást találjunk. Örülnék majd a kommentárjaiknak, és elküldöm ezt az anyagot önöknek. Elnézést, hogy ilyen sok, so, hosszúra nyúltam, de igazából a költségvetési rendeletről akartam beszélni. Nagyszerű. Inge. Nagyra értékeljük a munkádat ebben a szakbizottságban. Egy másik hang, egy kicsit férfiasabb hang következik, Dominik Riki, aki az illetékes szakbizottság, egyik illetékes szakbizottság alelnöke ráadásul. Köszönöm Jörent Femnek ezt a nagyon érdekes bevezetést. Én is árnyék előadó vagyok ezzel a témával kapcsolatban. Én vagyok a harmadik néppárti tehát, aki ezzel foglalkozik. A Connecting Europe Facility szintén egy nagyon érdekes téma, amely integrálni fogja magába majd ezt a projekt kötvény kérdéskört is. Néhány megjegyzésem lenne, amelyeket egyébként már az előttem szólók is felvetettek. Nem, ha nem a érjük el a paradicsomot, akkor az nem jelenti azt, hogy a pokolba jutunk. Gyorsan kell haladnunk, ez fontos, mert működő, gyorsan működőképessé kell tennünk ezt az eszközt a több éves, következő több éves pénzügyi keret előtt, hogy le tudjuk vonni a következtetéseket a működőképességéről. Tehát Jurán menetrendjét érdemes lenne foly- követnünk, hogy ne vesztegessük az időt. És persze emögött nagyon fontos az, hogy egy olyan projektválogató mechanizmusunk legyen, amelyek révén biztosítjuk, hogy olyan projekteket választunk ki, amelyek szintén gyorsan tudnak lépni, akkor, amikor ez az eszköz működőképessé válik. Aztán a projektek lejárata, a projektek megbízhatósága is egy olyan dolog, amit érdemes már mostantól megkezdeni vizsgálni. És nagyon fontos egy ilyen mechanizmus esetében, más finanszírozási eszközökhöz hasonlítva, hiszen itt ez egy újabb finanszírozási eszköz, amelyet egy olyan nehéz válságos kontextusban akarunk megvalósítani, amikor plusz lehetőségekre vannak szükségek. Nos, tehát um, a Trans szakbizottság, illetve ahova én tartozom, illetve az ITRE javaslatai alapján is nagyon világosnak tűnik, hogy ha gyorsan és jól akarjuk működtetni ezt, akkor nem tudunk egy olyan bonyolultságú eszközt bevezetni, mint az euró kötvény. Elképzelhetetlen, hogy egy ilyen szöveget júliusig az Eurobond súlyú dolgot akarunk létrehozni, el tudjunk fogadni. Ezért a projektbond típusú mechanizmusnál maradnék, mert és ráadásul egy egy projekt időszak, egy ilyen kísérleti időszak is ellentmondásba kerülne azzal a móddal, ahogy tehát az sem lenne kompatibilis azzal az eljárással, amit szeretnénk most lefolytatni. Az európai intézmények egy kicsit könnyen bánnak az Európai Beruházási Bankkal. Kesztyűs kézzel bánunk velük, pedig az ellenőrzéssel kapcsolatban már vannak problémák. Az Európai Beruházási Bank eljárásai fognak átjönni ebbe a rendszerbe is. Aztán a hitelminősítés problémaköre, a szakbizottságunkban, a közlekedési szakbizottságban is beszéltünk erről, és nagyon jól látjuk azt, hogy vannak ilyen rating problémák az még az Európai Beruházási Bank számára is, és annak az eszközeinek a számára is problematikus ez a dolog. Tehát nagyon fontos, hogy ne képezzen akadályozó erőt egy a hitelminősítés kérdése, ami esetleg megakadályozza a, ezen kötvények hasznosságát és alkalmazását. Tehát egy ellenőrizhető, gyorsan megítélhető rendszerre van szükség, Európa kötelezettségvállalására, arra, hogy operatív, működőképes legyen rövid határidőn belül, és az, hogy el tudjuk indítani ezt a kísérleti projektet, és ezt le is tudjuk zárni. Ezért egyszerűsíteni kell, és az egyszerűsítés irányába mutató módosításokat szeretnék látni. Hogyha hatékonyan akarunk lenni, akkor egyszerűnek kell lenni. Tehát limitáltak kell, hogy legyenek az ambícióink, és ezeket nagyon határozott keretekbe kell szorítani. A projektek, a támogatott projektek minősége is rendkívül fontos, és az elvárt garanciák is nagyon határozottak kell, hogy legyenek. Köszönöm szépen. Az utolsó percekre átvettem az elnöklést, mivel Alennek egy gyors telefon, telefonbeszélgetést kellett lebonyolítani. Ann? Well, I think that... Köszönöm. A vita... We need the pilot project. Uh, we need to have more concrete... Jó mutatja, hogy jobban kell ismernünk azt, hogy a piac hogyan reagál, mik ilyen lehetőségek vannak, mik a ebben a kísérletben rejlő lehetőségek, hogyan lehet ezt végig, végrehajtani, ezt pedig nem lehet megtudni úgy, hogy az ember egy zárt szobában lecsukott szemmel gondolkodik, ezért van egy kísérleti e, fázisra szükség. Az ALDE frakció, a liberálisok mindig is e, szívesen támogatják az olyan ötleteket, amelyek azt keresik, próbálják, hogy kevesebb pénzzel hogyan lehet több, nagyobb hatást elérni. Tehát a multiplikátor hatás nagy támogatói vagyunk. Az Europrojekt kötvényeket ilyen kontextusban látjuk. Nagyon fontos különbséget tenni az általában az euró kötvények és a projekt kötvények között. Szerintem a kettő az két teljesen külön kérdés és az utóbbiról egyébként most nem is beszélünk. Meglepve hallottam, hogy a beruházási bank számára ez problémás lehet, hiszen egész idáig mindig jól ment az üzlet, mindig pluszban zárták az évet, mindig jól választották, jól választották meg a támogatható projekteket. néha akár politikai nyomást is gyakoroltak rájuk, de ők mindig keményen a sarkukra álltak, és objektív körülmények, feltételek alapján értékelték, hogy mi támogatható, mi érdemes támogatásra, és mi sem. A pénzügyi szektorban ez egyébként viszonylag ritka az elmúlt években, de például a nyugdíjalapok, vagy más hasonló alapok beruházási, befektetési lehetőségeket keresnek. A kérdés az, hogy mennyi kockázatot hajlandóak vállalni, hogyan lehet ilyen projektek esetében azok gondolkodnak, hogy mi a megtérülési ráta az ilyen projektek esetében. Tehát ez jó néhány nyitott kérdés van még ez ügyben de ahogy azt Jelen is mondta, szorít minket az idő, de alapvetően ez egy eh, tanulási folyamat, és nagyon sokat tanulhatunk ebből, a jövőre nézve ez nagyon fontos. Eh, a TRAN és az ITRE bizottságban is érdemes ezt újra és újra elmondani, hogy a kísérleti projektekből rengeteget tanulhatunk, levonhatjuk a gyakorlati tapasztalatokat. Csak egy tájékoztatás időközben. Itt a szakbizottságban előirányoztunk egy meghallgatást júniusra, a koordinátor ülésen erről még nem határoztunk erről, ezért ezt még nem hirdettük ki, Izabel. Köszönöm, sok minden elhangzott már, nem akarom mindezeket megismételni. Úgy vélem, hogy igaz, hogy itt egy projekt, itt a projektkötvényekről van szó, nem az eurókötvényekről, ez nem ugyanaz amikor mestet urat meghallgattuk, aki bemutatta a projektkötvényeket, és aztán találkoztunk a közlekedésügyi koordinátorokkal az Európai Beruházási Bank szolgálatainál, akkor ö, realizáltuk, hogy ez egy komplex, korlátozott projekt, ez nem egy hatalmas dolog, nem paradicsom vagy purgatórium, itt korlátozott projektekről van szó, nagyon pontos szempontokkal, amelyek jövedelmezősége és szabályozva van a magánszemélyek és a bank részvételével, tehát világosan kell látnunk az ilyenfajta projektek korlátait. És amit Göran Felm javasolt, egy havi beszámolóra van szükség, vagy valamilyen rendszerességű beszámolóra, ezt támogatom, és harmadsorban Ö, ugye a meghallgatás, most hallottuk, hogy erre sor kerül majd a pénzügyi eszközökről, mert a projektkötvények nem a Loch Nessi szörny ö, teremtményei, vagy nem egy bonyolult dolog, hanem itt magánszereplőkről és ö, olyan szereplőkről van szó, amelyek valamilyen ö, beruházási projekteket indítanak a közlekedés vagy az energia területén, de őket elbátorítja az, hogy nem tudják ezt elkezdeni, annyira összetett dologról van szó. Éppen ezért jó lenne, hogyha valós megvalósíthatóságával foglalkoznánk ezeknek a projekteknek, és ne legyenek illúzióink ezekről a projektkötvényekről, amikor pedig a tagállamok nagy nehézségekkel küzdenek a projektek infrastruktúrák fejlesztését illetően jó lenne. Tehát, hogyha egy hasznos munkát végeznénk itt, párhuzamosan vagy kapcsolatban azzal, amit a közlekedésügyi szakbizottság végez, illetve amit az ITRE végez. Tehát jó lenne, hogyha egy technikai és politikai megközelítést alkalmaznánk az teljes dossziéval kapcsolatban a lehető legpontosabb módon. Elnök, köszönöm Izabel. Szakbizottsági ülésünk végére értünk. Körön szeretném még egy mondatot mondani zárszóként. We have just... Igen, ha még van egy percünk. A DJ Ekfinből Thomason úrhoz fordulok. Uh, risk, uh, I mean that, that we're actually taking a risk with az Európai Unió pénzével kockázatot vállalunk-e. Szerintem ezt egy szakértő tisztázhatja, ha van még egy percünk, és aztán még egy mondatot én is hozzáfűznék. Jören. Ha angolul folytathatjuk, akkor rendben, ha nem... Igen. Kollégák, ha nem bánják, Köszönöm. Köszönöm ezt a lehetőséget. Tulajdonképpen egy olyan eszközt próbálunk létrehozni, amely elő, először is a költségvetés szempontjából újabb kockázatot nem jelent. Célunk az, hogy ki, egy kísérleti projekteken keresztül ebben a kísérleti fázisban tapasztalatokat szerezzünk. A cél kettős, megpróbálunk finanszírozást szerezni bizonyos projektekre. Most hát másrészt egy független tanulmány is készült a parlament megrendeléséről a Trump bizottságban, amely azt mutatja, hogy a finanszírozás eh, rendelkezésre állása, eh, elérhetősége a válságban a legnagyobb gátja ezeknek a projekteknek. Nagyon fontos tehát a projekt kötvény kezdeményezésnek pont az, hogy új forrásból próbáljunk finanszírozást eh, keresni, annak érdekében, hogy infrastruktúrás projekteket hosszú távon finanszírozzunk. Ezért, erre azért van szükség, hogy eh, a banki kölcsönöket valahogy kiváltsuk, hiszen a válság után ez általában inkább rövid távú, nem hosszú távú, rövid lejáratú, nem hosszú lejáratú az intézményi befektetők hozzáállásán próbálunk változtatni, ahogy azt a világ más részén is teszik. Ehhez azonban eh, az érdeklődésüket kell felkelteni, az Európai Bizottság előkészítő munkát végzett az intézményi eh, szereplőkkel, akik már kezdenek eh, türelmükbe veszteni, nem látják, hogy ebből lesz-e valami vagy sem, ezért valóban szorít minket az időtisztelt képviselő, hölgyek és urak. Fontos, hogy az emberek lássák, értsék, hogy ez a valóságban működik, működhet, és ha eh, igen, akkor hogyan. Azt hiszem, hogy az Európai Bizottság szempontjából és az Európai Beruházási Bank szemp- nevében is elmutatom, hogy a rendszeres beszámoló gondolatát támogatjuk. Gressle asszony nak igaza volt, erre szükség van, és végezetül hosszú távon, hogyha működik ez a kísérlet, akkor a következő fázisban a magánszektor és más pénzügyi intézmények érdekeit is eh, szolgálja az, hogy együttműködjünk, ne csak a beruházási, Európai Beruházási Bankkal a kísérleti projektben. Gyorsan kell eljárnunk, ezért nyilván az Európai Beruházási Bank a természetes partnerünk, de hogyha sikeresnek bizonyul, akkor természetesen eh, más szereplőket is bevonhatunk ebbe a folyamatba. Köszönöm. Thank you very much for this explanation. Jöran?